Yeah. Dear colleagues, I think that we can... Uh, Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy ideje megkezdenünk az ülést. Már csak azért is, mert egészségügyi miniszter, a vendégünk, a lett egészségügyi miniszter, és az ülésünk végén neki távoznia kell, és hát önök is tudják, hogy a repülők nem várnak senkire, úgyhogy Minister of Health, uh, Mr. Buntis Belevics. Buntis Belevics urat szeretném tehát bemutatni, aki szeretné ma bemutatni nekünk a lett elnökség prioritásait az elkövetkező fél évre nézve. Köszönjük, hogy eljött ma közénk, és hogy lehetőséget kapunk arra, hogy megismerjük közvetlenül tőle a, az elnökség prioritásait. Most szeretném neki megadni a szót, hogy mondja el bevezetőjét tessék. Godājumais priekšsēdētāji. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt bizottság, tisztelt hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem önökkel a lett elnökség programját az egészségügy terén. Lettország 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Ez a fél év az első soros elnökségünk. Teljes meggyőződéssel mondhatom, hogy az elnökség Lettország számára jelzi azt, hogy milyen nagy változások mentek végbe az országban, és bizonyítja azt, hogy Európa már nem megosztott, hanem közösen értékeljük, közösen értelmezzük az együttműködést és a jövő kialakítását. Egyidejűleg a soros elnökséget betöltő ország a céljait nem fogja tudni egyedül elérni, hanem szorosan együtt kell működnie más kollégáival a különböző tagállamokból. Tisztelt parlamenti képviselők! Önök mindig a haladást támogatták. Az önök támogatása rendkívül fontos az egészségügyi politika kidolgozása és az európai jólét biztosítása szempontjából. Az olasz kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani. Mi vettük át az ő munkájukat, átvettük tőlük a stafétabotot, és ők célirányosan dolgoztak. Most pedig különböző kihívások várnak ránk. Ezért felelősségteljesen fogunk dolgozni, hogy Európában a jólétet biztosítsuk és javítsuk az egészségügy helyzetét az európai polgárok számára. A lett elnökség három prioritással indít. Ezek az Európai Tanács stratégiai prioritásaival szorosan összefüggnek. A következő kérdésekről van szó. A versenyképesség és a növekedés, a digitális lehetőségek kiaknázása a gazdaságban, valamint az Európai Unió szerepének erősítése a globális szintéren. Szeretném hangsúlyozni, hogy az egészségügy terén megjelenő prioritások teljes mértékben összhangban vannak a lett prioritásokkal, és ki is egészítik ezeket. A lett elnökség alatt az egyének szerepét fogjuk hangsúlyozni. Az egészséges életvitelen van a hangsúly, valamint azon, hogy a polgárok egészségét akarjuk kiemelni, és mindenki számára hangsúlyozni, mennyire fontos az egészség megőrzése, és a megelőző gondoskodást is kiemeljük. Az orvosi termékek, valamint az in vitro diagnosztika hangsúlyos szerepet kap. Ez a jogszabályalkotásban nagyon fontos, annak érdekében, hogy az európai betegek helyzetét, egészségét javítsuk, és az európai piac versenyképességét megőrizzük a gyógyszerészeti termékek szempontjából. Decemberben az egészségügyi miniszterek úgyból megerősítették, hogy a prioritások között marad ez a feladat, és minden segítséget megadunk ahhoz, hogy kidolgozhassuk a tanács álláspontját. Támogatom kollégáimat, és megerősíthetem, hogy a gyógyászati termékek kapcsolatos csomag a legprioritások között szerepel, és intenzíven fogunk dolgozni. Az a célunk, hogy az Európai Parlamenttel az együttműködést még a lett elnökség során elkezdjük. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy számos kérdésben még a tanácsnak is meg kell állapodnia. A lett elnökség Glenis Wilmot és Péter Líze előadókat folyamatosan tájékoztatni fogja. Folytatni fogjuk azt a munkát is, amelyet a lett görög-olasz elnökség kezdett el, a pszichoaktív anyagok, illetve a függőséget okozó szerek témájában további prioritásunk lesz megállapodni ebben a kérdésben, és remélhetőleg számíthatunk majd a tagállamok támogatására. Az Egészségügyi Világszervezet 2013 és 2020 között a globális tervet dolgozott ki a krónikus betegségekkel szembeni küzdelem terén. 25%-kal szeretnék a korai elhalálozások számát csökkenteni, és az alkohol fogyasztását is globálisan 10%-kal visszaszorítani. Az alkohol által előidézett károk orvosi, pszichológiai és szociális természetűek. Ez egy komoly kárt jelent a társadalomra nézve, az egészségre nézve, és korai elhalálozáshoz vezet. 2010-ben a szociális költségek, amelyek az alkoholfogyasztásra voltak visszavezethetőek, 155 milliárd eurót, euróra rúgtak. Az elmúlt tíz évben az alkoholfogyasztás az Európai Unióban nem emelkedett, de továbbra is az Európai Unió egy olyan térség, ahol, világ, ahol a világon a legmagasabb az alkoholfogyasztásának mértéke. Közös megoldásra van szükségünk az alkohol által okozott hatások visszaszorításában. Az aktív munka egyik fénypontja volt 2006 ebből a szempontból, ugyanis akkor az Európai Bizottság közzétette a 2006-tól 12-ig tartó alkohol stratégiáját. Ugyanakkor az úgynevezett alkohollal kapcsolatos szakpolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az elmúlt években gyakran szó esett arról, hogy az Európai Unióban egy átfogó politikára van szükségünk. Az egészségügyi minisztereket fel fogom kérni egy közös vitára, és ebbe szeretném bevonni a bizottságot is. Egyértelmű kérdéseket szeretnék feltenni, hogy az alkoholpolitikával kapcsolatos álláspontot a jövőre nézve kidolgozhassuk az Európai Unióban. Az elnökség keretében a nemzetközi feladataink is komoly szerepet töltenek majd be. Szakértőket fogunk összehívni, így például folytatjuk az egészséges életmóddal, az egészséges életvitellel kapcsolatos munkát. Minden bizonyal egyetértenek, hogy az egészséges életvitel alapja a társadalmak és az országok hosszú távú fejlődésének. A nevelésre, az oktatásra kell helyeznünk a hangsúlyt, az iskolákban is komolyabb szerepet kell vállalnunk. Hogy miért? Azért, mert a gyermekkorban, az ifjúság során alakul ki, a, alakulnak ki a táplálkozási szokások, amelyek a későbbiekben is hatással vannak. Tudjuk, hogy a só mennyire káros, ugyanakkor, hogyha a zsírokról vagy a cukrokról beszélünk, akkor gyakran pusztán a gazdasági károkat emlegetjük, de gyakran megfeledkezünk arról, hogy az egészségre nézve ez milyen komoly károkkal jár. Sajnos nincs aktív jogalkotás ezen a téren. Van egy, vannak jogszabályok a só használatára vonatkozóan, és bizonyos egyéb termékekkel kapcsolatban, például ami a telített zsírokat illeti az élelmiszerekben, de ahogy említettem, a miniszterekkel szeretnék vitázni, ugyanis az egészség rendkívül fontos, és úgy gondolom, hogy az egészség az, ami legjobban hozzá tud járulni a gazdaság fejlődéséhez. Tisztelt képviselők, az elnökségünk során nem csak a jogalkotási szabályokkal, valamint az egészséges életvitel kérdéseivel fogunk foglalkozni, hanem olyan kérdéseket is felvetünk majd, amelyek ma jó néhány országban talán nem kellően aktuálisak még, de könnyen aktuálisá válhatnak, ha nem tesszük meg most a szükséges lépéseket. Megemlíteném a tuberkulózist, a multirezisztens tuberkulózist. A tuberkulózis továbbra is egy komoly egészségügyi problémát jelent számos európai országban és a szomszédos országokban. Az emberek egyre többet utaznak, átkelnek az országhatárokon, és úgy tűnik, hogy ez a betegség a nyugat-európai országok többségében nem létezik, és gyakran csak irodalmi művekben ismerkedhetünk meg a betegséggel, de a helyzet sajnos nem így van. Ugyanis előre tör ez a betegség, és a, ez egy fertőző betegség, amelyet szemben semki sincs védve, ugyanis az államhatárokon túl terjed és nem veszi figyelembe az életvitelt, illetve a szociális helyzetet, ami miatt mindenki számára egy fenyegetést képvisel. 2012-ben 360 ezer ember betegedett meg ebben a betegségben, és 40 ezeren életüket veszítették. A megbetegedett emberek között 74 ezeren a TBC multirezisztens formájában, változatában betegedtek meg. Ezért beszélnünk kell azon intézkedésekről, amelyeket a legmagasabb szinten lehet meghozni. Nem csak az egészségügyi miniszterek, hanem a pénzügyminiszterek, a jóléti miniszterek is be kell, hogy kapcsolódjanak ebbe a vitába, így a keleti partnerség országai is. Annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a problémát, szolidaritásra van szükségünk. A célunk a TBC, mint egészségügyi probléma felszámolása az európai országokban, a keleti partnerség országaiban. Le kell győznünk ezt a betegséget. Az első szemeszterben az egészségügyi hét már hagyományá vált, nem teszünk mi sem kivételt a tekintetben egy olyan egészségügyi ellátást szeretnénk előtérbe helyezni, amely a pacienseket veszi figyelembe, és fokozottabban felhasználja az új technológiai megoldásokat, az innovációt az egészségügyben. Erre szeretnénk koncentrálni. Az, e, az e egészségügyi hét azt jelenti, hogy nem szabad elszigetelten az egészségre gondolnunk, hanem meg kell tanulnunk azt, hogy a rendelkezésre álló technológiai megoldásokat hogyan tudjuk az egészségügy szolgálatába állítani hogyan tudunk az orvosokkal együttműködni. Meg kell értsük, hogy a betegségek mindenkit befolyásolhatnak, és amíg ezt nem így értelmezzük, addig teremthetünk ugyan innovatív megoldásokat, de ezek eredménytelenek maradnak. Az emberek fokozottabb felelősséget kell, hogy vállaljanak a saját egészségükkel szemben. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy az a célunk, hogy ezt a rendezvényt egy a legnagyobb európai egészségügyi rendezvényé fejleszük Európában. A politikai képviselők, az egészségügyi szakértők, valamint a technológia képviselői is összejöhetnek ebből az alkalomból. Tisztelt képviselők, a célunk, céljaink nagyra törőek. Ha figyelembe vesszük hogy megvalósításukhoz pusztán fél évvel rendelkezésre. Ennek ellenére az a célunk, hogy a különböző fórumokon beszéljünk majd ezen témákról, mint a páciens központú egészségügyi ellátás, a korai diagnózis, a rák, rákkal szembeni küzdelem. Felelősség teljesen fogjuk azt a munkát folytatni, amelyet az, amelyet az olasz és a görög elnökség kezdett el. Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy noha az egészségügyi megelőzéssel kapcsolatos kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A mi feladatunk, és egy komoly kihívás számunkra, az, hogy fokozottabban harmonizáljuk ezeket a válaszokat. Az a célunk, hogy egy egészségesebb, jobb minőségű életet teremtsünk a polgárok számára. Egy olyan időszakban, amikor a polgárok komoly válaszokra számítanak tőlünk, az egészségügy javításához pedig bátor és jól átgondolt döntéseket kell meghoznunk. Ezért arra kérném önöket, hogy kapcsolódjanak be ebbe a konstruktív együttműködésbe, hogy konstruktív és hosszú távú egészségügyi politikát teremtsünk. Tisztelt bizottság, tisztelt képviselők! Nagy örömmel tájékoztattam Önöket a lett elnökség egészségügyi politikával kapcsolatos prioritásairól, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, and now we start, uh... Köszönöm szépen. Question. És akkor most kezdjük meg a kérdések első körét a koordinátorok sorában Péter Léze következik elsőként LPP-től. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon örülnök annak, hogy ez most már az európai normalitás, a balti köztársaságok, amelyek ugye nagyon nehéz időkön mentek keresztül, amikor függetlenné váltak, most pedig az elnökséget töltik be. Jó, hogy ismét a normális kerékvágásban zajlanak a dolgok Európában. Örülök, hogy a gyógyászati termékeket a prioritásai között említette. Arra kérném, hogy tegyen rá még egy lapáttal erre. Említette, hogy a célja elkezdeni a tárgyalásokat. Ez lehet, hogy nem elég nagyra törő cél. Az kellene, hogy legyen a céljuk, hogy le is zárják a tárgyalásokat. Persze nagyon sok munka vár még önökre, ezzel én is tisztában vagyok. Másfelől azonban itt van ez a bizottsági javaslat, már idestova két éve előttünk van. Ha vége lesz az elnökségnek, akkor már majd, hogy nem három év is eltelt. Feltételezzük, hogy idén júniusban lesz egy hasonlóan nagy botrány, mint a PP eset, és akkor megint pellengére állítanak bennünket, és nem mondhatja senki, hogy ez rendkívül technikai jellegű és túl bonyolult. Főleg a nagy tagállamokban jól fizetett tisztviselők ülnek, akik egész nap csak a gyógyászati termékekkel foglalkoznak. Most ideje, hogy akkor konkrét kompromisszumos javaslatokat dolgozzanak ki önökkel, és nem mindig azt mondják, hogy ez túl bonyolult, mert ezt már untig hallottuk évekig Láthattuk, hogy itt van az álláspont, itt van ez az anyag, ami lehet, hogy nem tökéletes, de most már megoldást is kell találnunk. És ezt az ágazat irányába is mondom, hogyha ismét előáll egy botrány, akkor kéleződik a helyzet. Frakcióm a bürokratikus akadályok és az engedélyek kapcsán többször elmondta már, hogy ha megint botrány következik be, akkor ezt nem fogjuk kibírni. Úgyhogy kérném, hogy lépjen rá a gázpedára. Másfelől pedig tudja, hogy az Európai Parlament az in vitro diagnosztikai készítmények kapcsán nagy hangsúlyt helyez az informed consent témájára. Késze arra, hogy elnökként az Európai Parlamentnek ezt a követelését támogatja majd. Thank you very much. And now for the... Köszönöm szépen. Mr. A szocialisták és demokraták nevében Göte úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm az ismertetést és az egyértelmű kijelentést is. Azt, hogy az elnökségük során a hat hónapos időszakban mi mindent kívánnak valóra váltani. Említette ugye Péter Líze is a gyógyászati termékeket, ő az előadó, az in vitro diagnosztikai termékeknél is mi is ezt szeretnénk, ez abszolút prioritás kell, hogy legyen. Mi is azt akarjuk, hogy kicsit nagyobb lendülettel dolgozzanak, hogy tényleg fel tudjunk mutatni valamit, mert botrányos, hogy ez a fontos téma ilyen sokáig félre lett állítva, gyakorlatilag semmi sem történt. Hogy említette Péter Líze, mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy végre lendületbe hozzuk ezt. Mi egyetemen azt fogjuk majd mondani, hogy ha botrány következik be, akkor nem mi leszünk a hibásak, hanem a tanács okolható majd. Az ágazat is azt mondhatja, hogy ami a lobbizás terén történt, az túlzás volt. Dráma szempontjából azt hiszem, hogy a, akár a dohányjal is párhuzamot vonhatnánk. A kronikus betegségek kapcsán már nagyon, sok, nagyon régóta várunk arra, hogy a bizottság előterjeszen egy javaslatot, hiszen az Unióban nagyon sok állampolgár küzd ilyen betegségekkel. Éppen ezért ideje, hogy kezünkben legyen egy kidolgozott stratégia. Ez rendkívül kívánatos lenne, úgyhogy a tekintetben örülök annak, hogy szeretnének megküzdeni ezzel a kérdéssel. Tuberkulózis, ezt is említette. Önök beszélhetnek arról, hogy hazájukban hogyan léptek fel, milyen stratégiával. A meghallgatás is nagyon jó volt. A gazdasági válság kapcsán ugye hallhattuk, hogy a TBC hogyan terjed. Éppen ezért hálás vagyok önnek azért, amiért foglalkozik ezzel a kérdéssel, és remélhetőleg konkrét eredményeket láthatunk majd a bevált gyakorlatok terén. Remélhetőleg majd a nagyobb tagállamok is tanulnak önöktől, reméljük, hogy konkrétumokat is láthatunk majd. Én személy szerint önnek, tegnap ugye már beszélhettünk, nagyon kellemes volt, és önnek, valamint az önök elnökségéhez nagyon sok sikert kívánok. A környezetvédelmi miniszternek is elmondtam már ma délelőtt, hogy általában a legkisebb tagállamok azok, amelyek a legnagyobb dolgokat váltják valóra, ezért sok sikert kívánok önöknek a sorunk következő hat hónaphoz. Thank you very much, and now... Köszönöm szépen. Most pedig az ECR nevében Pieka úr következik. Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Egy ügyrendi kérdés merült fel a gyógyszerészeti eszközök és azok felhasználása itt mi in vitro eljárások során. Azonban felvetődött egy vitás kérdés is, nem más, mint az alkoholfogyasztás. Ha 10 a csökkenteni akarjuk az alkoholfogyasztás mértékét, ez egy rendkívül ambíciózus cél. Vannak hasonló elképzeléseink a cigaretta fogyasztás terén is. de ami az alkoholfogyasztást illeti, történelmi és kulturális háttere is van ennek. Erről szeretnék kicsit többet hallani, ugyanis természetesen gazdasági, egészségügyi és egyéb téren óriási eredményeket hozhatna. Ez egyértelmű. Azonban inkább arról beszélünk, hogy milyen mértékben lehet hozzáférni az alkoholhoz, vagy hogy felemeljük az árát, vagy pedig a reklám korlátozásáról van szó. Ugyanis, ami a cigaretta fogyasztást illeti, Itt arról volt szó, hogy először is a reklám mennyiségét kellene csökkenteni. Nyilván preventív intézkedéseknek is lehet hatása. Végül pedig sok sikert szeretnék önöknek kívánni, és rendkívül hálás lennék, ha ha az alkoholfogyasztásról ö, részletesebben szólhatna. Köszönöm szépen, a Libe ö, az Alda nevében ö, úr. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni a miniszter úr ismertetését, és nagyon sok sikert szeretnék kívánni önöknek. A miniszter úr ismertette a munkaprogramját, amely rendkívül nagyra törő. Őszintén és jó szándékkal állt ide elénk. Mi láthattuk, hogy melyek a fő prioritást élvező területek a lett elnökség terén az egészségügy szempontjából Miniszter úr említette többek között azt, hogy egy hat hónapos időszak valóban rendkívül rövid. Ennek ellenére szeretnék egy jogalkotási javaslatra utalni, amelynek én vagyok az előadója. Az orvosok, az, az orvosi termékek, a gyógyászati eh, termékek árát szabályozó anyaggal kapcsolatban az átláthatósági jogszabály. Gyorsabb hozzáférést kell biztosítani a pácienseknek az innovatív termékekhez, hogy a jó létet javítjuk. Itt ugye a generikus készítményekről is szó van. Ez ugyanis kevesebb költséget jelent az egészségügyi rendszerre, tehát a vállalatokra nehezedő bürokratikus terheket kell csökkenteni, így fokozhatjuk az európai versenyképességet. Miniszter úr, nem gondolja, hogy a tanács felelősséget kellene vállaljon annak érdekében, hogy előmozdítsa ezt a javaslatot, és nem gondolja, hogy az európai gazdaság és a polgárok szempontjából ez fontos lenne. Végül, miniszter úr, emlékeztetném arra, hogy az Európai Parlament már első olvasatban elfogadta az álláspontját, és ebben a ciklusban jó magam, valamint az árnyékjelentéstevők is a frakciók többségét képviselve jeleztük, hogy szeretnénk előrelépni ezzel a javaslattal. Szeretném, hogy a miniszter úr kommentálja ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a GUE következik. Korecsna kollega nő. Köszönöm a szót. Miniszter úr, Ismétlésekbe kell, hogy bocsátkozzam, mert ugyanazt fogom elmondani, mint amit az előttem szóló. Itt talán meg segít önnek megérteni azt, hogy mennyire fontos ez az in vitro és a gyógyszerészeti eszközök téma területe. A tanács tovább kívánja vinni a munkát eh, az ezen a téren hozott jogszabályok eh, vonatkozásában, és vannak optimista elképzelések, hogy az önök elnöksége alatt le is zárulhat ez a munka. Ennek talán örülnék. A bizottság azonban másképp örül, áll hozzá. Ön szerint eh, sikerül majd a bizottságra hatniuk, hogy ezt a jogszabályt elfogadják? A kérdés az persze, hogy mikor. Nagyon fontos jogszabályokról van szó, a csomó botrány és egyéb ügy indokolja ezt. Egyébként azért is, mert nagyon sok munka folyt már ezen a téren. Úgyhogy megszületett a konszenzus, és hogyha egyáltalán nem foglalkoznánk vele, nem lenne jó ötlet. A második kérdésem a következő. Mi a helyzet az árakkal? Hogyan lehetne szabályozni az árakat? Mert gyakorta vannak olyan gyógyszerek, amelyek bizonyos piacokon, bizonyos tagállamokban nem kaphatók, egész egyszerűen azért, mert eh, az áruk olyan magas. A forgalmazók más országból hozzák őket be. Én azt szeretném, hogyha minden állampolgár minden gyógyszerhez hozzáférhetne minden piacon. A kérdés az tehát, hogy ezzel kapcsolatban mikor indul be a az eszmecsere, mert egyszerűen elfogadhatatlan egy olyan helyzet, amelynek keretén belül vannak, akik fair módon járnak el, mások viszont nem férnek hozzá olyan gyógyszerekhez, amire szükségük lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Auken asszony következik. Welcome here till... Köszönöm szépen, elnök úr. És én is szeretném üdvözölni a lett elnökség képviselőjét. Most nem akarom elismételni azt, ami már elhangzott a felhívásával, teljesen egyetértek, hogy valóban az orvosi eszközökre és az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó csomagot útjára indítsuk, de van itt egy nagyon fontos aspektus. A csomagnak az első része már megszületett, a teljes átláthatóság az orvosi vizsgálatokra vonatkozólag egy évvel a termék jóváhagyása után, ez már a jogszabályba került, de nagyon sok követ megmozgatott az orvosi lobby, hogy ezt az eszköz kiemeljék végül is a csomagból. A TTIP tárgyalásokhoz is kapcsolódik egy ilyen jelenség. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az átláthatóság előfeltétel legyen bármilyen orvosi termék jóvá hagyása során. Pontosan eh, tudom eh, egy csípőprotézis miatt, hogy mit jelent egy ilyen eszköznek a használata, de ahhoz, hogy bízni tudjunk a rendszerben, ahhoz nyitottságra, átláthatóságra van szükség. Ez az állampolgárok érdeke, és az orvosi eszközök iparágának nem szabad engedni, nagyon kemény lobbizást folytatnak, de és az első körben már sikerült is elérniük, hogy például az egészségügyi főigazgatóságról a vállalkozás ügyére kerüljön mindez át, és nagy csata volt Junckernek Junckerrel megértetni, hogy ez mennyire rossz elképzelés, úgyhogy visszakerült a, az egészségügyi főgőzgatóság égisze alá az ügy. Ami az antibiotikummal szembeni rezisztenciát illeti, ez sok országban, Dániában is gondot okoz. Úgy gondoljuk, hogy a sertés állomány 80%-ánál felmerül ez a probléma, és ez sok halálesethez is vonatkozott, vezetett. A sertés tenyésztésben, tehát ezt a problémát meg kell oldanunk. Az ipari méretű sertés tenyésztésben, sertéstartásban ezt a problémát valamilyen megnyugtató módon meg kell oldani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az FDD nevében Pénesini asszony. Diciamo che, che mi aggiungerò alla... Nos, úr, csatlakoznék azokhoz, akik ehhez már hozzászóltak, de az én kompetenciám szempontjából mert igen, közel áll hozzám, hiszen az én feladatom ez a saját kezdeményezésű jelentés. Obama egy stratégiát indított be, hogy felvegyék a harcot az antibiotikum rezisztencia ellen. Egy szakértői csoport kell, hogy az idén február 15-én javasoljon 5 éves tervet, hogy felvegyék a harcot az antibiotikumok elleni rezisztenciával szemben. Nos, ez a kérdéssel foglalkozom, hogy konkrét európai intézkedések is szülessenek, mert 50 éven belül több halálos áldozatot fog szedni ez a rezisztencia, mint a rák. 10 millió embert érint ez világszerte, körülbelül 8 millióan, valamivel többen, mint 8 millióan halnak meg a rákba évente, de a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia miatt ennél sokkal többen fognak meghalni. Hogyha a prevenció oldaláról nem lépünk fel, most azonnal támogatva a kutatást is, akkor csak Európában és az USA-ban az antibiotikumok elleni rezisztencia 50 millió halottat fog szedni évente. És óriási összegeket emészt fel. Úgyhogy az elnökséghez a kérdésem az, hogy európai szinten is fognak valami intézkedést hozni az antibiotikum rezisztencia kiküszöbölése érdekében. Egyébként meg mindenképpen sok sikert kívánok Önöknek ehhez a fél évhez. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a miniszter úrnak adom meg a szót a válaszadás jogán. Cienījamie deputāti, vispirms sirsnīgs paldies par. Tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni a kérdéseket. Említettem már, hogy a legfontosabb prioritásunk a jogalkotási munkában két rendelettel kapcsolatos. Az egyik az orvos technikai eszközök, valamint az in vitro diagnosztikai eszközök. Elismerem, hogy a bírálatok, amelyek arra vonatkoztak, hogy mennyire lassan haladtunk eddig, ezek indokoltak. A gyógyászati készítmények, valamint az in vitro eszközök az Európai Unióban eddig egy irányelv által voltak szabályozva. A tagállamok mindig minden egyes alkalommal valami mást vettek át, és ezt átépítették, átültették a saját jogalkotásokba. Most pedig folyik a szó arról, hogy európai szinten, egy magasabb szinten oldjuk meg ezt a problémát. Egyértelmű, hogy itt fontos kérdésekről van szó, ezek fontosak a tagállamok számára, hiszen a rendelet kötelező érvényű lesz a tagállamokra nézve, és ez magyarázza azt is, hogy a lett elnökség előtt elnöklő országok miért nem tudták lezárni ezt a, ezt a kérdéskört. Azt is megértem, hogy előrelépések azért történtek. Tudjuk, hogy a tanács még nem, alkot, nem alakította ki álláspontját az orvosi készítményekről, és az in vitro diagnosztikáról sem. A célunk éppen ezért az, hogy elősegítsük egy ilyen álláspont kialakítását a tanácsban. Szeretnék lezárni ezt a munkát, ez a szándékunk, de tisztában vagyunk azzal is, hogy talán ez nem fog sikerülni. Minden esetre úgy fogunk dolgozni ezeken a kérdéseken, hogy azt egy szóval is összefoglalhatom, őszintén fogunk dolgozni. Tudjuk azt, hogy vannak még tisztázatlan kérdések, Időben elkezdtük már a munkát. Tegnap például az önök szakbizottságából az előadóval is, az előadókkal is egyeztettem, és azok, akik nálunk foglalkoznak ezekkel a dossziékkal, nagyon hozzáértő személyek havonta kétszer egy munkacsoportot fognak irányítani, és legalább egy héttel korábban az új dokumentumokat eljuttatjuk az életékesekhez, felvázoljuk a jelenlegi helyzetet, és azt is, hogy mit szeretnénk elérni, hova szeretnénk eljutni. A tagállami szakértőket tájékoztatni fogjuk a célunk az, hogy aktívan és gyorsan haladjunk előre. Éppen ezért szeretnénk felállítani egy olyan listát, amelyen szerepeltetjük azon kérdéseket, amelyekben kompromisszumot kell találnunk. Keresni fogjuk a kompromisszumot, a parlamentet is rendszeresen, tájékoztatni fogjuk a folyó munkálatokról, az egyeztetésekről, és fel szeretnénk készülni arra is, hogy amennyiben sikerülne lezárnunk ezt a munkát, akkor természetesen erről is tájékoztatjuk a parlamentet. És lehetőséget adunk a parlamentnek is, hogy kifejtse álláspontját az orvosi eszközökről és a vitrodiagnosztikai eszközökről természetesen a polgárokat is tájékoztatni kell, a polgárok számára ezek rendkívül fontosak, de ugyanígy fontos ugyanennyire fontos az innovációt biztosítani ebben az ágazatban, és ezt fejleszteni. Tehát, eh, ahogyan említettem, ez egy nagyon fontos prioritásunk. Kidolgoztunk egy menetrendet, proaktív párbeszédet folytatunk a tagállamokkal, és egyértelmű, hogy eh, céltudatos kell legyen a munkánk. Remélem, hogy eh, mindenkit be tudunk vonni a munkába Reméljük, hogy mindenki rugalmasan nyilatkozik majd, és remélhetőleg sikerül megállapodnunk a tanácson belül. Ebben az esetben minden késedelem nélkül elkezdjük a parlamenttel is a párbeszédet. A következő kérdés. Remélem, hogy az orvosi termékekkel kapcsolatban sikerült elmondanom, hogy valóban ez a legfontosabb prioritásunk, és ez tudom, hogy nagyon fontos az Unió egésze számára. Most pedig a tuberkulózis, valamint a multirezisztens tuberkulózis. Ez is egy lényeges kérdés, amely a prioritásaink közé tartozik. Az elnökségünk alatt megtartjuk az első miniszteri szintű konferenciát, és ezen a tuberkulózissal szembeni küzdelem kérdéseit fogjuk megvilágítani. Különös tekintettel beszélünk majd a hosszú távú intézkedésekről, azon kérdésekről, amelyek az egészségügyi ellátás kérdéseit beépíthetik a különböző szakpolitikákba. A rizikócsoportokat helyezzük előtérbe, azon társadalmi csoportokat, amelyek rendkívül ki vannak, ki rendkívüli mértékben ki vannak téve ennek a veszélynek. Szó esik majd arról is, hogy a betegség terjedését hogyan lehet visszaszorítani, hiszen a tuberkulózis nem veszi figyelembe az ország határokat. Bulgáriát és Romániát is érinti ez a betegség. Németországban, Nagy-Britanniában és Franciaországban is egyre komolyabb problémát jelent. Többek között azért, mert az emberek, a páciensek szabadon mozognak. Ezért ezekben az országokban is terjed a tuberkulózis különböző városokat sújt. A megbetegedések Londonban, Párizsban, Brüsszelben már megjelentek. Ahogyan említettem, erre a konferenciára nem csak az egészségügyi minisztereket, hanem a szociális ügyekkel foglalkozó minisztereket, a pénzügyminisztereket is várjuk és jóvá hagyjuk majd, illetve javaslatot teszünk az úgynevezett rigai nyilatkozat elfogadására. A célunk korlátozni a tuberkulózis terjedését. Reméljük, hogy a az utánunk jövő elnökségek is folytatják majd ezt a munkát, és dolgozunk majd annak érdekében velük együtt, hogy legyőzzük a tuberkulózist. A következő kérdés az antibakteriális rezisztencia, a rezisztenciával kapcsolatos probléma, ugye itt is az antibiotikumokról van szó. Rendkívül mértékben aggaszt bennünket az a tény, hogy a sertés tenyésztő gazdák rezisztens baktériumokat baktériumokat találtak az ivóvízben, például Németországban is voltak hasonló esetek. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a kórokozók komoly problémát jelentenek, ez a probléma is terjed, ezért konkrét intézkedéseket fogunk kidolgozni. Konkrétan a következőt szeretném elmondani. A multirezisztens antibiotikumokkal kapcsolatban egy konferenciát fogunk tartani. Így szeretnénk hozzájárulni a probléma megoldásához. Nyilván nem fogjuk elérni azt, hogy hat hónap alatt mindent megoldjunk, de a kutatással kapcsolatos eszmecserét támogatni fogjuk, és szorosan együttműködünk majd a bizottsággal. A következő kérdés. Líze úr kérdése. És itt a beleegyező nyilatkozatról volt szó, valamint az ezzel kapcsolatos rendeletről. Tudjuk, hogy nem egyszerű kérdésről van szó, és ez összefüggésben áll a különböző társadalmi és kulturális különbségekkel is, amiket megfigyelhetünk a tagállamok között. Ennek ellenére megoldást kell találnunk. a DNS testek, tesztek pontosak kell, hogy legyenek, az embereket pontosan tájékoztatni kell, és meg kell értenünk azt is, hogy mi a teendő, amikor egy teszt után tájékoztatnak egy szemét arról, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és nem lehet segíteni az állapotán, és gyakorlatilag arra vár a beteg, hogy mikor és hogyan súlyosbodik a betegség. Egy ilyen diagnózist, egy ilyen diagnózis esetében pontatlan teszteket eh, használtak, a diagnózis, eh, ha nem pontosan megállapítható, akkor ez egy rendkívül bonyolult helyzet. A következő kérdés, az alkoholfogyasztásra vonatkozott, és az alkohol korlátozására. Lesz egy informális miniszteri találkozó. Az Európai Unióban jelenleg nincs egy konkrét politika az alkoholfogyasztás témájában, Volt egy ezzel kapcsolatos stratégia, de ez hatáját veszítette. Jelen pillanatban van egy regionális ENSZ dokumentum, amely 2014-től 16-ig tartó időszakra vonatkozik. Meggyőződésem, hogy egy új alkoholfogyasztási politikára, stratégiára van szükségünk. Nem az a célunk, hogy egy alkohol tilalmi törvényt hozzunk, vagy mindent betiltsunk, nem ez a célunk, de csökkentenünk, korlátoznunk kell az alkoholfogyasztást. Azt tervezzük, hogy az egészségügyi minisztereket összehívjuk Rigában, és megvitatjuk velük ezt a kérdést, így megpróbáljuk feltárni a különböző tagállamok álláspontját itt egy kényes kérdésről van szó, de megtesszük a kezdeményező lépést. Támogatjuk a bizottságot, a bizottság is támogat bennünket ebben a kérdésben, és a Andrukaitis biztos is támogat. Luxemburg pedig a soron következő elnökség során prioritásként kezeli ezt a kérdést majd. Ami pedig az átláthatóság irányelvet illeti, egyetértek a képviselőkkel. A gyógyszerek magas ára miatt új, innovatív gyógyszerekre van szükségünk. Új, innovatív gyógyszerek létrejönnek, ezek egyre költségesebbek, és sajnos nem mindenki számára hozzáférhetőek a társadalomban. Annak érdekében, hogy a hozzáférést bővítsük, egy európai szabályozás szükséges. Ez teljesen egyértelmű. Nincs olyan tagállam, amely ellenezné ezt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezt a dossziét némileg parkolópályára helyezték. A bizottság javaslata ugyanis nem volt kielégítő a tagállamok számára, de, ahogyan említettem, minden tagállam tisztában van azzal, hogy át kell dolgoznunk ezt a jogszabályt. A lett elnökség során szeretnénk vitázni a tagállamokkal erről, és szeretnénk megállapítani azt, hogy milyen lépéseket tegyünk a továbbiakban. Ugyanis, ha a bizottság eddigi negatív álláspontját veszük figyelembe, akkor a helyzet az, hogy valóban félre lett téve ez a dosszié, ugyanakkor továbbra is aktuális. És jelenleg nem lehet figyelmen kívül hagyni ezeket a problémákat. Éppen ezért az elnökség alatt megkíséreljük majd azt, hogy megállapítsuk, milyen lépéseket tart szükségesnek a tanács. Köszönöm szépen. Most meg is kezdenénk eh, a második eh, körben feltett kérdések meghallgatását. Kérem, hogy eh, röviden szóljanak, hogy fél ötkor el tudjuk engedni a miniszter urat. Groszteten asszony. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm a szót. Miniszter úr, programja, itt vagyok, programja egészségügyi programja rendkívül ambíciózus, ez nagyon fontos. Az is fontos, hogy bebizonyítsuk az Európai Bizottságnak, hogy az egészség egyik fontos pillére kell, hogy legyen az európai gazdaságnak. Nagyon érdekes dolgokról beszélt, az egészség szempontjából az egyenlőségről, illetve hogy az e-egészség milyen szerepet tud betölteni ebből a szempontból. Én előadója voltam a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásoknak, és több tagállam ellenállásába ütköztem. A TBC, a multirezisztencia, a és igaza van, hogy a szegénység terjedésével bizony megint felültik a fejét azok a betegségek, amelyek korábban már eltűntnek tűntek az antibiotikumok rezisztenciával szembeni rezisztencia említette, támogatjuk önt, mint szakbizottság ezen területeken, és ugyanakkor szükség van persze a preventív intézkedésekre is az, a védőoltások segítségével. Azonban fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy február 28-án, tehát az önök elnöksége során lesz a ritka betegségek világnapja. Ez rendkívül fontos, hiszen ön is nagyon jól tudja, hogy igaz csak néhány beteget érintenek, azonban nagyon sok ilyen ritka betegség van. Jelentős eredmények születtek már a az úgynevezett gazdátlan gyógyszerekről szóló irányelv segítségével, de vannak új terápiák is, 2009-ben már jelezték ezt a tanácsnak. Két kérdésem lenne tehát ebben a témában önhöz. Szeretném, hogyha írásbeli nyilatkozat születne ezen kérdések következtében, remélem a kollégák támogatnak. Kérdésem tehát önhöz. A lett elnökség hogy akar erőteljes jelzést közvetíteni ezen beteg kategóriának, ahol gyakorta 5 évet kell várniuk, mert rendkívül ritka betegségben szenvednek, és ezt nem tudják azonosítani. Második kérdés. Az irányelv alkalmazását mikor akarja felgyorsítani a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában, főleg itt a ritka betegségekre gondolok, mert itt tényleg nagy a késés. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Kérem, hogy rövidebben beszéljenek, hiszen eh, nem tudjuk így eh, folytatni a tématárgyalását. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött ma a körünkbe. Nagyon sok szó esett az orvosi eszközökről, jelentéstevőként nekem is vissza kell erre térnem. Köszönöm a kollégáimnak, hogy felvetették ezt a kérdést, ebből is kitűnik, hogy milyen sokat jelent ez a parlament számára, hogy haladjunk az ügyben. Minél sürgősebben eh, hatályba kell helyezni ezt a jogszabályt, eh, haladni kell vele, mert eh, még egy újabb problémára, botrányra számíthatunk a holland TV-ben Volt egy olyan híradás, amely szerint egy narancstárolásra használt hálót majdnem sikerült csípő protézis segédeszközként jóvá hagyatni. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakértelem álljon rendelkezésre a kockázatos eszközök esetében, felügyeletre van szükség, és nem szabad, hogy a kifizetés és a jóváhagyás között szoros kapcsolat legyen. Beszéltünk az alkohol stratégiáról is, a legutóbbi stratégia 2012-ben véget ért, most 2015 van, és még mindig nem állt elő a bizottság új javaslattal. Ez a harmadik legnagyobb oka a megelőzhető betegségeknek Európában. Szeretném tudni, hogy mit gondol olyan kérdésekről mint például a minimális árszabása. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm most az ECR nevében Gerling asszony. Um, Köszönöm szépen. A bizottság megerősítette, hogy a fő tudományos tanácsadó eh, posztját eh, megtartja sok vita után, de ezt a beosztást még eh, be kell töltenie valakinek. Egyelőre ellentmondásos hírek vannak azzal kapcsolatosan, hogy ez hogy történik majd meg. Csak egy igen nem eldöntendő kérdést szeretnék feltenni. Nem bonyolult. Támogatja-e, hogy a fő tudományos tanácsadó beosztása megmaradjon a bizottság berkein belül? Hogyha igen a válasza, akkor hogyan szeretné előmozdítani ezt az ügyet eh, a tanácsi elnökségük során? Köszönöm. Sorry. And now Madame Kilonen for the GUE. Kilonen asszony a GUE nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr! Az idősödés Európa egésze számára óriási kihívás. Lett országnak, a lett elnökségnek van-e elképzelése az idősek egészségi helyzetének javítására nézve, milyen uh, innovációkat tudnak elképzelni, kutatást vagy fejlesztést, rehabilitációt annak érdekében, hogy az idős állampolgárok önállóan élhessenek minél több ideig, megőrizzék autonómiájukat. Ez a közösség egészének az érdekeit szolgálná. Az elnökség szeretné ez zászlajára tűzni az idősödő népesség kérdéseit. Köszönöm szépen. Most pedig Meizner asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, én is szeretném megköszönni önnek az ismertetőjét. Itt vagyok. jelentés tevő vagyok az orvosi készítményekről szóló irányelv témájában. Számomra az a fontos, hogy minél hamarabb meglegyen ez, de említette már, hogy ön közben jár majd ezért. Említette az egészséges életvitelt, illetve az alkohol túlzott fogyasztását. Egyetértek önnel, tenni kell valamit ezen a téren, ugyanis az egészségtelen életmód is nagyon sok költséget eredményez. Szerintem az iskolákban kell már a felvilágosítást elkezdeni, nem csak az iskolákban, hanem az óvodákban. Dolgoztam korábban az óvodák felügyelő vezetőségében, és Tudom, hogy az, a táplálkozást javítani kell, hiszen gyakran a gyermekek a répát azt sem tudják igazából, hogy mi. Éppen ezért Éppen ezért szükség van figyelemfelkeltő kampányokra, melyek által rámutatunk például a terhesség során az alkohol okozta veszélyekre. Szeretne felvilágosítani, vagy inkább a tiltást támogatja? Azt hiszem, hogy a felvilágosítás mindenképpen jobb. Madame Rivasi. Sí, Monsieur le Président, et... Köszönöm, elnök úr, a szót. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Három dolgot szeretnék felvetni. Először is. Tényleg nagyon szeretném, hogy mint egészségügyi miniszter az endokrin zavaró tényezőkkel kapcsolatban ragaszkodna a megoldáshoz. Tudja, hogy van két olyan rendelet, ami a biocidekre és a rovarírtókra vonatkozik, és végül is volt konzultáció is a diszruptorokról, és hogyha az megkérdezzük például az endokrin diszruptorok vonatkozó veszélyeket, az iparág más véleményen van. Úgyhogy kérem, hogy a kritériumokról döntsenek, mert akkoriban a főigazgatóság ezt definiálta. Második dolog. Itt egy közlemény a bisphenol A-ról, ez nem veszélyes a fogyasztók számára. Hát ez botrány. A mi ügynökségünk, az európai alapokból finanszírozott ügynökség ilyet mondjon, hogy ez nem kockázatos, amikor már betiltották az olyan cumis üvegeket, amelyekben bisfenol volt, mert a, hogyha bekerült a folyadékba mindez, akkor a szexuális szervek nem megfelelő fejlődését eredményezte. Úgyhogy fizetünk egy ügynökséget, amely kijelenti, hogy nincs kockázat. Ez egyszerűen lehetetlenség. Úgyhogy egészségügyi miniszterként kérem, hogy verjen az asztalra ebben a témában. Végül, ami az gyógyszerek árát illeti. A korábbi bizottsághoz kérdést intéztünk a plenárison, de azt mondták, hogy nem tudnak semmit tenni az árakkal kapcsolatban. Aztán a spanyolok felálltak és azt mondták, hogy például a Szovádi a hepatit C-vel szemben, amit a hepatit C-re szednek, nagyon sokba kerül, egy vagyonba. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem a gyógyszerészeti laboratóriumok határozzák meg az árakat, mert ez teljes mértékben lehetetlené teszi a hozzáférhetőséget a gyógyszerekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, meg Guinness asszony következik. Nincs itt? Jó. Pocúr. Thank you, Chairman, and uh, warm welcome. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretném üdvözölni miniszter úr elnöki székében. Az endokrin disruptorok jelentik talán a legnagyobb fenyegetés az emberi egészségre, mindenhol jelen vannak ezek a vegyületek. Az Európai Parlament már 2014 márciusában kérte állásfoglalásban, a bizottság intézkedését, és ezt támogatta a közvélemény és a tudományos közösség is. December 2013. decemberre óta követeljük ezt, lejárt a határidő, és majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, 2014. január 23-án jó magam feltettem a görög elnökségnek ugyanezt a kérdést, a kritériumok kidolgozása legalább még egy éves késedelmet szenvedett, már eltelt ez az év, és ugyanez a kérdésem továbbra is, milyen konkrét intézkedéseket képzel el az elnökség annak érdekében, hogy ösztönözzék a bizottságot arra, hogy az endokrin diszruptorokra vonatkozó csomagot bemutassák. Köszönöm, Köszönöm, tisztelt miniszter úr. Az egészségügy témájában sok mindent hallhattunk, most pedig egy másik dologra terelném a figyelmet. Nyilván ön is felfigyelt arra, hogy az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság is tett egy javaslatot a, a magvakkal kapcsolatban. A, volt egy rendelet tervezet, 12 különböző javaslatból 5 ezeket 5 javaslat alakították. Szeretném tudni, hogy hogyan látja most ezt a kérdést. Nagyon konkrét erőfeszítések történtek az Agri Bizottságban is, hogy ezt a rendeletet ne fogadjuk el, például az Agri Bizottságban. Egy teljesen új javaslatot szeretnénk a bizottság részéről, amely bürokrácia mentes, és eh, amely támogatja az európai eh, polgárokat is a vetőmag eh, témájában, ugyanis a sokféleséget mindenképpen biztosítanunk kell, ez túlélést is jelent, de nem csak a mezőgazdaságban, hanem a fogyasztók szempontjából is fontos. Szeretném tudni, hogy hogyan látja ezt a kérdést, és talán a parlament, parlamentet biztosíthatja-e a tanács támogatásáról. Köszönöm szépen, már szót úr parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, én Litván vagyok, úgyhogy először is személy szerint önnek és hazájának, Lettországnak ö, sok sikert kívánok. Mivel a litván és a lett kicsit hasonló, én litvánul fogom feltenni a kérdésemet. Az EU-ban Másképp és másképp közelítjük meg az állami és a magán egészségbiztosítási rendszereket. Bizonyos országokban az állami rendszer, másokban a magánrendszer kerül a középpontba. Mi a helyzet a magánrendszerekkel, a felelősséggel? hogy közelítsük meg ezt a kérdést? Legyen közös európai politika ezen a téren, vagy minden tagállam döntsön saját maga, hogy a két rendszer között milyen egyensúlyt alakítson ki? Köszönöm szépen, Peter úr következik. Gospod miniszter, Köszönöm a szót. Itt vagyok. Szeretném először is üdvözölni az ambíciózus célokat, és sok sikert kívánok Önöknek az elnökséghez. Egyetértek Önnel, eh, az állampolgároknak saját egészségükkel kapcsolatban nagyobb felelősséget kell vállalniuk. Annak is örülök, hogy hangsúlyozta az egészséges életmódot, amit mindenki elérhet eh, ezen a módon. Ami a kompetenciákat illeti, úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak nagyobb hajlandóságot kellene mutatni a közös intézkedésekre, fellépésekre. Ön a Riga konferenci- Rigai konferencián milyen intézkedéseket fog javasolni? Kit fognak meghívni? a fiatalokat, a munkavállalók és a munkaadók képviselőit. Szeretnénk, hogyha egészséges munkavállalóink lennének. Mit tesz nek akkor, hogyha a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról szóló irányelvet nem megfelelően ültetik át. Van-e kompenzáció, hogyha valaki máshol kap kezelést? Köszönöm. Köszönöm szépen. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én pedig azzal kezdeném, hogy egyet értek a prioritásaival, miniszterelnök úr, de el kell mondanom, hogy eh, talán hiányzik az, hogy eh, nagyobb eh, kompromisszumkészséggel beszéljen ezekről a kérdésekről. Nagyon fontos kérdés az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés. A 2006-os évben már a tanács leszögezte legfontosabb értékeket a különböző egészségügyi rendszerek összeegyeztetésében olyan körülmények merültek fel, hogy ez a kihívás továbbra is megmarad, és nagyon sok országban a megszorítások még nagyobb nehézségek elé állítják az állampolgárokat az egészségügyi ellátás tekintetében. Ezért nem értek egyet azzal, hogy a gyógyszerek árával kapcsolatos jogszabálytervezetet a Juncker Bizottság visszavonta. Nagyon fontos, hogy még egyszer elindítsák ezt a kezdeményezést, és legyen egy rendelet, az innovatív gyógyszerekről, és eh, legyen egy adatbázis, nyilvános adatbázis az árakról, amely a különböző tagállamokban összefoglalja az országok, eh, az eh, orvosságok árát. Nagyobb proaktivitásra van szükség az piac egységesítésére nézve, például a hepatitis esetében láttuk, hogy milyen nagy eltérések vannak az árak között nagyon fontos, hogy előtérbe helyezzék ezt a kezdeményezést, és arra is rákérdeznék, hogy az hepatitis C-re vonatkozó gyógyszerrel kapcsolatosan van-e valamilyen konkrét elképzelésük, hiszen ennek is túlzottan magas az ára, hogyan tudják biztosítani az európai állampolgárok számára ehhez a gyógyszerhez való hozzáférést. Köszönöm. Now, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm Buzoe kolléga következik. Thank you very much. Yeah. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nem győzött meg nagyon, hogy igazából konkrétan mit tudnak tenni annak érdekében, hogy az átláthatósági irányelv leblokkoltságát feloldják már, ami az gyógyszerárakra vonatkozó irányelvet illeti. Az olasz elnökség megígérte, hogy támogatni fogja ezt a kedvezményezést, de nem történt semmi gyakorlatban. A hepatitis C esetében a közegészségügyre a szubszidiaritás elve vonatkozik. A bizottság milyen mechanizmusokat próbál felhasználni, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljék a tagállamok a gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében. Az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés nagyon fontos fontos probléma nagyon sok tagállam számára. Végül pedig az Európai Unió Bizottság mit tehet annak érdekében, hogy a tagállamokat eh, ösztönözze arra, hogy átfogó nemzeti terveket dolgozzanak ki a hepatitis C-vel kapcsolatos problémák megoldására, figyelembe véve, hogy csak néhány tagállam eh, hajt végre átfogó akcióterveket, stratégiákat ezen eh, betegségek elleni küzdelemben. Köszönöm. Sana Szárpó. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm a szót. Tavaly a tanács a gyermekkori túlsúlyosság, elhízottsággal szembeni tervet fogadta el. Önök hogyan folytatják ezt a programot? Köszönöm szépen. Thank you very much. And now, um, Köszönöm szépen. Sherik Pirik. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Elnök asszony, Sejerpék a nevem. Miniszter úr, ami az antibiotikumok elleni rezisztenciát illeti, ez nagyon fontos kérdés Hollandiában. Ez egyre nagyobb probléma a közegészségügy terén, ugyanakkor kapcsolódik ez az állategészségügyhöz is, hiszen élelmezni kell világszerte az embereket. Ez minden élelmiszeripari termékre igaz, legyen az marhahús, te és a többi. A kérdésem tehát a következő. A ö, gyümölcsöt és a zöldséget is beveszük ebbe a programba? Köszönöm. Utlán asszony következik. Thank you, Cher. Köszönöm, elnök úr, köszönet önnek is, miniszter úr, itt vagyok. Én is nagyon örülök, hogy ez alkalommal üdvözölhetem Lettországot az elnökség érén. Tanulmányaim során tanultam az önök országáról, az önök hazájáról, úgyhogy nagyon örülök, hogy most önök az, elnök, az elnökség képviselői most kicsit komolyabbra fordítva a szót, úgy gondolom, hogy az elnökség szempontjából nagyon fontos, ahogy én is, és több kollega is hiszi, hogy a bizottságra nagyobb ö, nyomást kell gyakorolni az endokrin diszruptorok vonatkozásában. És a parlament meg is fogalmazta, hogy szeretné, hogyha a bizottság ö, most már intézkedne. A tudósok egyetértenek, hogy a jövőben a fiúk kisebb eséllyel néznek az apaság elé, a hormonok miatt a növekedés során, és azt is tudjuk, hogy például a rák, a cukorbetegség miatt is nagyon komoly probléma ez, úgyhogy szeretném, hogyha nyomást gyakorolnának a bizottságra, hogy lépjen fel. Aztán ebola. Kicsit meglepődtem, hogy ma nem hangzott el ez a betegség. Úgy hiszem, nem szabad ugyanazt a hibát elkövetnünk, mint amit már korábban a történelem során elkövettünk, mert ezen szörnyű járvány kapcsán rengetegen haltak meg. Ezt meg lehetett volna előzni. Össze kellett volna fogni a tudósoknak, hogy most már végre legyen védőoltás ellen. Kérem, hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki. Köszönöm. Köszönöm, Faria úr, az utolsó kérdés. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Elnök úr, elhangzott egy kollégám részéről, hogy az alkoholfogyasztását 10%-kal szeretnék csökkenteni, ugye ez egy nagyon nagyra törő cél, sőt, akár túlzott is egyesek szerint. Itt gyakorlatilag az alkoholfogyasztását a azon társadalmi szegmensekben szeretnék csökkenteni, ahol komoly következményei vannak ennek. Ugyanakkor ennek komoly gazdasági hatása is lehet. Ha Európában, ahogyan említette bevezetében, bevezetőjében a legjelentősebb mértékű az alkoholfogyasztás a 28 tagállamban, akkor nem érte egyet azzal, hogy egy olyan megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a 28 tagállam kulturális sajátosságait. Tudományos alapú intézkedésre van szükség, és ezt szembe kell állítani más intézkedésekkel, és mindig tudományos értékelésnek kell alávetni. A fogyasztás szempontjából a minimális kor, életkort 18 évben kellene meghatározni és az alkoholfogyasztás következtében bekövetkező káros hatásokat minimalizálni. És végezetül, miniszter úr, az átláthatósággal kapcsolatos irányelv tárgyalása és végrehajtása fontosságú lenne. Hazámban legalábbis tíz, tízszer többe kerül egy, egy ilyen innovatív gyógyszer, mint Európán kívül. Köszönöm szépen, most pedig tisztelt miniszter úr, nagyon sok kérdést kapott 10 percben kérnénk, hogy választ adjon, és aztán önön múlik, hogy időben le tudja-e zárni. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni ezt a sok kérdést, de a helyzet az, hogy a repülőm sajnos nem fog várni. 7 perc múlva távoznom kell sajnos a teremből, meg fogok próbálni addig minél több kérdésre választ adni. De nagyon fontos volt számomra meghallgatni az önök kérdéseit, észrevételeit, és kérném önöket, hogy akiknek a kérdésére nem tudok választ adni, ne vegyék tőlem rossz néven. Most pedig áttérnék akkor a válaszokra. A két rendelet az orvosi készítményekről, az orvosi termékekről, amit az in vitro diagnosztikai termékekről megerősíthetem, hogy ez a prioritásaink közé tartozik, továbbra is az lesz. Tudjuk, hogy mit kell tennünk, kidolgoztunk egy tervet, és személyesen én is keresem majd a kapcsolatot az egészségügyi miniszterekkel. Tegnap Líze úrral is beszéltem, és arra kértem, hogy segítsen abban, hogy egyeztessek a német egészségügyi miniszterrel. Ma már egy e-mailt is kaptam, amelyben a német egészségügyi miniszter reagál a kérésemre. Hasonlóképpen fogok eljárni más országokkal is, amennyiben ezen országokkal vannak még tisztázandó kérdések. Kompromisszumra kell törekednünk, hogy előrelépést érjünk el ezzel a rendelettel, abban a reményben, hogy az elnökségünk le tudja zárni ezt a munkát. De természetesen realisták vagyunk. Volt egy kérdés, amely többször elhangzott, és ez is a prioritásainkhoz tartozik, ez pedig az alkoholfogyasztás. A 10%-os csökkentés, amelyre törekszünk, ez tulajdonképpen egy ajánlás, az egészségügyi világszervezet ajánlása, és a világ egészére vonatkozik az Európai Bizottság, az Európa specifikus célokat majd meghatározza a tagállamok által kidolgozandó javaslatok alapján. Vannak ugye a WHO-nak javaslatai, három lehetőség nyílik tulajdonképpen. Az egyik az, hogy az adót az alkohol termékekre kivetett adót növeljük, a fogyasztási, a jövedéki adót, ami által az alkohol készítmények drágábbak lesznek, a reklámot megtiltjuk, vagy pedig a fiataloknak címzett tájékoztatást előmozdítjuk. A legjobb az lenne, hogyha három intézkedést együtt foganatosítanánk, és erre törekszünk. Ami pedig a minimum árat illeti az alkoholtermékekre, örülünk annak, hogy történtek már lépések ebbe az irányba. Ez valóban egy hatékony lépés, így valóban csökkenthető az alkoholfogyasztás. A terhes nők és az ő esetükben az alkoholfogyasztás természetesen ez egyáltalán nem kívánatos, igazából ezt tiltani kellene. Ami pedig a vetőmagokat és egyéb mezőgazdasági vonatkozású kérdéseket szeretném hangsúlyozni, hogy ez igazából nem a mi hatáskörünkbe tartozik, de megértem, hogy mennyire lényeges a kérdés, ezért továbbítani fogom a mezőgazdasági miniszterhez. Egy további kérdés arra vonatkozott, hogy a különböző kérdések miért nem tartoznak a lett elnökség hatáskörébe. Nem vitatom, hogy fontos kérdésekről van szó, de meg kellett határoznunk, hogy mely, mely prioritásokra kívánjuk, kívánunk összpontosítani, ami a ritka betegségeket illeti. Szánt szándékunk, hogy szisztematikus, koordinált módon próbáljuk a már eddig megtett lépéseket folytatni. Egyértelmű képet szeretnénk kapni a helyzetről, és a tagállamoknak együtt kell működniük, hogy a betegek kellő időben kapjanak egy pontos diagnózist, és a generikus készítmények is mindenki számára hozzáférhetőek. Itt vannak referencia hálózatok, amelyek felépítésével már felépítését már elkezdtük, ezt a munkát kívánjuk folytatni. A határon átnyúló együttműködés szempontjából van egy irányelv tervezet, és már elkezdtük a munkát ezzel kapcsolatosan, de az európai referencia hálózatot még ki kell építeni. A jelenlegi helyzet sajnos az, hogy a tagállamok késedelemmel ültetik át ezt az irányelvet a jogszabályaiba. Ugyanakkor tervezzük azt is, hogy a számlák átláthatóak kell, hogy legyenek, ugyanakkor azt tapasztaljuk Lettországban is, hogy a német biztosítók nem mindig fogadják el a lett kórházak által kiállított számlánkat, úgyhogy a helyzet nem egyértelmű. Ami pedig az adatok határon átnyúló megosztását illeti, ez is egy probléma, és az irányelven tovább fogunk dolgozni. A többi tagállam számára is sok még a megoldandó feladat, itt mindenki maga tudja legjobban, hogy az átültetésnél mire kell törekednie. Az utolsó kérdés pedig, amelyet feljegyeztem, a magán rendszerekre vonatkozik. Az informális tanácsülésen tervezzük ezen pont megvitatását. Az egész, egészségügyi biztos ismerteti az ő álláspontját. Ezt jelezte már, és végezetül engedjék meg, hogy még elmondjam önöknek azt, hogy különböző dossziékkal foglalkozunk az egészségügy terén. A Health 2020 a WHO dokumentum, ez a Biblia számunkra. Ez ugyan nem tartalmaz túl sok mindent, ugyanakkor a 2020-as év gyorsabban eljön, mint, mint gondolnánk. Kérdés, hogy azután mit teszünk majd. Éppen ezért időben el kell kezdenünk ezen gondolkodni, el kell kezdenünk már most a vitát arról, hogy hogyan tervezzük el a 2020 utáni időszakra a jogszabályokat. És a bizottságnak is meg kell kapni a szerepét ebben a, ezen a területen. A rigai informális tanácsülésen Andrukaitis biztos majd ismerteti az ő nézőpontját az EU jövőbeli egészségügyi politikájáról. Én pedig azt fogom javasolni, hogy fontoljuk meg, hogy az egészséghez való jog, ami tulajdonképpen egy emberi jog, ez elkülöníthető-e attól a kötelezettségtől, hogy az ember ápolja egészségét. Nem kell, hogy nem, nem kellene kötelességnek tekintenünk azt, hogy valaki az egészségéről gondoskodjon. Lettországban már foglalkozunk ezzel, van egy jogszabályunk, amely a páciensek jogaira vonatkozik, és azt szeretnénk, hogy a páciensek kötelezettségeit is beépítsük a törvénybe. Engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek ezt az eszmecserét megköszönöm önöknek a kérdéseiket is, a jó sok kérdést, és elnézést kérek, amiért nem tudtam megválaszolni minden egyes kérdést, ugyanis kevés volt erre ehhez az idő, és köszönöm a gratulációkat is, köszönöm az együttműködésüket. Thank you very much for your... Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és válaszolt a kérdésekre. Most egy perces szünetet tartunk hogy a miniszter urat kikísérhessük a teremből, és utána megkezdjük a szavazást. please, if someone have to left uh, the... Érek mindenkit, hogy uh, aki nem érzi ide valónak magát, az uh, minél csöndesebben távozzon, és minél gyorsabban lehetőleg. Okay. We can uh, start to... Kérem, kedves kollégák, hogy készüljünk fel a szavazásra. Először is az első megszavazandó dokumentumunkról fogunk uh, szavazni. A húsban és feldolgozott élelmiszerekben uh, az eredet címkézés kérdésében. Most áttérek olaszra. Invito a mettere tutti la carta di voto e... Kérem mindenki tegye be a szavazókártyáját, és már is kezdjük a 14-es módosító indítványról szavazást. Ki van mellette? Tehát 14. módosító indítványról szavazunk. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 15-ös. Mellette? ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Sorry.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 Elutasítottuk. Emendamento 16. 16-os. Ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. 17-es. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Emendamento 18. Ki a favore? 18-as mellette, ellene, elutasítottuk. 19-es mellette, nem, bocsánat, mondja az elnök úr, ez okafogyottá vált, mert a 17-est elfogadtuk. 20-as jön tehát, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Huszonhármas, két részben szavazunk, először az első részről, ki van mellette? ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os, két részben szavazunk. Először az első rész mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 28-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29-es. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 32-es. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 33-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 41-es, 42-es, 43-asról egyszerre szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46-os következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 47-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasított. 48-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 50-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 53, 54, 55, 56-os azonosak, mellettük ki van, ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk. 59-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 60-as vonatkozásában van egy szóbeli uh, kiegészítés, van-e ellenvetés? szocialistáké, ez a szóbeli módosító. Négy képviselőnek kell tiltakoznia. Oké, okay, oké, okay, we can vote. Jó, akkor szavazhatunk. A 60-asról szavazunk a szóbeli kiegészítéssel, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 61-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 64, 65, 66-os módosítók azonosak, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk őket. 67-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás. Jó, ellenőrizzük. A 69-est ellenőrizzük. Troppo è un socialista di troppo. Allora, abbiamo tre PPA e in più. Három néppártival és egy szocialistával több van. Még egy extra néppárti. Jó, köszönöm, most már lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítottuk. Hetvenes. Mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 76-os és 77-es azonosak, mert együtt szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 78-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es és 80-as mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es és 82-es, azonosak ugyanis, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. A 84 esről okafogyottá válik. A 87-es következik. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as, itt három részben szavazunk. Bocsánat, a 89-es jön. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik? Elutasítva. 91-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, hm. jó, ellenőrizzük. Egy szocialistával több van. Most már jó, köszönöm. Lezárom a szavazást, és úgy tűnik elutasítottuk. 88-as mellette, ki van a 88-as mellett, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Jó. Nézzük. Még egyszer. 88-as. Chiudiamo il voto. Respinto. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Emendamento 86. 86-os mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Nézzük akkor a preambulum bekezdéseket. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a hatost. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elnézést. Még egyszer tegye fel mindenki a kezét, legyen szíves. Nyolcas módosító. Ki van mellette tehát? A nyolcasról szavazunk. Elutasítottuk? Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök úr. A hetesről is kell szavaznunk. Jó, akkor most a hetes jön. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik, elutasítottuk. Most jön az nyolcas, mellette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 Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Provato. Elfogadtuk. Thank you. David, but okay, let's no, segue questa perché non so se ci sono ah, okay. cambiamenti. Ok. Se no, se no... Eh. Ok. Okay, we have uh, the next item in... A következő napi rendi pontunk szintén szavazás Adanten jelentésről, amelynek témája zootechnikai és genealógiai feltételek eh, az eh, Unióba irányuló tenyészállat importtal kapcsolatosan. Megkezdhetjük a szavazást eh, az 57-es módosítóval. Állatta? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hatost visszavonták, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A hetest visszavonták, 63-as az adótolából mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 62-est visszavonták, jön a 64-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 64-esről szavazunk tehát. Abbiamo un socialista di troppo. Egyel több a szocialistánk. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A nyolcast visszavonták, 65-ös az előadó tollából a következő, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A 9-est és a 10-est visszavonták, jön a 11-es az előadó tollából, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindannyian szavaztak? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es Ellenőrizzük? Az előadó azt kéri, hogy ellenőrizzük a szavazás eredményt a 70-es módosító indítványról, hát ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindannyian szavaztak? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó, akkor jön a 71-es. Ki van mellette? ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 72-es, ki van mellette? Ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 73-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum. Ki van a hármas kompromisszum mellett? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A 77-es és a 78-as egyszerre szavazunk, mellettük, ellenük ki tartózkodik, elutasítottuk őket. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Possiamo chiudere. Mindannyian szavaztak? Akkor le tudjuk zárni a szavazást. Elutasítottuk. Haha. -ha. Questo non è possibile vederlo. Emendamento 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Bocsánat, úgy tűnik, hogy valami gond van. l'ha annunciato. No, I'm going to explain the problem. Eh, e ve lo spiego in italiano perché... Elmagyarázom, hogy mi a gond, de olaszul. egy valakinek nincs kártyája, és így csak a kéz föltajtott vagy letartott jelzésével lehet nem kártyával jelezni. Ahogy önök is látták, már volt rá precedens, és a módosító indítványa egyet kiegészítésként alkalmaztunk, A Mazzuronis féle szavazat ugye az elektronikus számolásban nem jelenik meg, de mellette szavazott, úgyhogy Grote úr. Már majdnem egy órája szavazunk. Már 30 perce, vagy egy órája szavazunk, nem tudom. És azt hiszem, hogy lehetséges lenne azért valahonnan megszerezni a szavazó kártyáját, mondjuk az irodájából, hogyha elkezdjük ezt a játszmát, akkor a nap végére egy óriási káosz lesz belőle, de hát önnönt. Capisco cosa dice il collega Grote, ma... Értem, hogy mit mond Grote kollega, de már az elején jelezte, hogy nincs itt a kártyája, úgyhogy így mutogatta a szavazatát. Eddig ezzel nem volt probléma, de nyilván megkérjük, hozza el a kártyáját, mert ez nehézséget okoz. Úgyhogy ezt a szavazatot figyelembe vesszük, de kérjük, hogy a következő szavazások során csak az elektronikus úton leadott szavazatot szeretnénk számolni. Köszönöm. Akkor folytatjuk. No, we have to vote 16. Uh, yes, yes, yes. 15. Um, uh, Dobbiamo votare l'emendamento 15. A 15-ös módosítóról szavazunk. Ki van mellette? Tehát a 15-ösről szavazunk ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. A 16-os, a következő, nem oka fogyott, nem, nem. Tehát szavazunk a 16-osról, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 19-est visszavonták, 82-es mellette, ellene, tartózkodás. Jó, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Le tudjuk zárni a szavazást? Elutasítottuk. 83-as. Mellette. Kontra. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ugyanaz az eredmény, mint az előbb, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. C'è un SD di troppo. Egyel több a szocialista. Mindenki szavazott? Lezárhatjuk a szavazást? Elfogadtuk. 20-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blokkban szavazunk a 93-as, 94-es módosítókról mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. 95-ösről és 96-osról is blogban szavazunk, ki mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 97, 98, 99 és 100-as blokkban mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-103 blokkban mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 105-ös a 106, 107, 108 és 109-es módosítókkal, nyilván van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-112-es mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 118-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem szavazunk a 124, 125, 126-osról, Következik a 27-es a mellékletekről. Az előadó torlából ki, mell- ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás elfogadó. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadó, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadó, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134 mellette ellene tartózkodás elfogadók blogban szavazunk a 39, 40, 41, 42, 43, 44 és 45-ös módosítókról, nem? De. Szerintem igen, mondja az elnök úr. Igen. Tehát a 45-ös is benne van, blogban szavazunk, tehát ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 140 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések. Egyes módosító az eladó tolából ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az egyes kompromisszumról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük az előadó kettes módosítóját, ki van mellette. Ellene. Ki tartózkodik. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os preambulum. Bekezdés négyes módosító előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a végszavazás következik, elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Danten kollégának. És most törjünk át a rendünk 12. pontjáról, az hálós halászatról Fronte, Affronte ö, kollega az előadója a témának. Iniziamo con eh, il voto congiunto sugli emendamenti. Kezdjük először a 19-es és a 20-as módosítendítványról blogban a szavazást. Mellettük ellenük, tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes és 57-es. Együtt szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. A 8-as és az 59-esről is együtt szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum. Mellette, ki van tehát az egyes kompromisszum mellett? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszum. Ki van mellette? Kettes kompromisszumról szavazunk. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következik Adesso votiamo il compromesso 2. A 2A kompromisszumról szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Következik most a 2B kompromisszum. Mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a 11-es, 64, 65, 66, 67-esről szavazunk, ki van mellette, ellenük, tartózkodás, elfog, elfogadtuk őket. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, elnézést, vissza kell térnünk, mert most mondják nekem, hogy teljesen jogosan, hogy a 15-ösről kell szavaznunk. A B és C pontokról kell a merítőháló definíciójában ezekről a pontokról a 15-ös módosító indítványban. Tehát csak ezekről a B, C pontokról szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? <laughs> Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a 16-osról szavazunk, mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 17 és 74-es módosítók következnek mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, preambuló bekezdéseknél vagyunk, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es mellette. Ki van tehát a 24-es mellett? ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os, 27-es. Egyben szavazunk róluk, Mi van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ki van a négyes kompromisszum mellett, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most a 32-es jön mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Az egyes okafogyottá válik, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es következik. Ki van a 40-es mellett? Ellene. Ki tartózkodik, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk tehát. 41-es. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 42-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 43-44 blokkban, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötvenes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Tudom, hogy mindenki fárad, de kérem, hogy mindenki azért emelje fel a kezét, jó? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 54-es. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás. Elnök úr, elnök úr, A 60-as módosítónál a második részről nem szavaztunk, ez nem volt benne a kompromisszumban. Prima lo cerchiamo e poi... Mindjárt megkeressük. Yes. Page two. Mi dicono che hai ragione e che lo dobbiamo votare. Valóban, igaza van, szavaznunk el. Akkor a szavazó lista második oldalára térjünk vissza, és a hatvanas módosító második részéről szavaznunk kell. Úgy, hogy megkérdezem, ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Bravo, Caputo! Otto finale. Végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Congratulazioni al relatore. Gratulálunk az eladónak. Qual è il punto? Con questo abbiamo finito le votazioni. Ezzel befejeztük a szavazást, és következhet a napi rendünk 13. pontja. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Ezért szeretném azt kérni, hogy akinek távoznia kell, azt minél gyorsabban tegye meg, és lehetőleg minél csendesebben. Folytatjuk eh, a következő napi rendi ponttal eh, a napirendünk tárgyalását. Ez a 13. napi rendi pont. Thank you. Dear colleagues, Kedves kollégák! Item it is, uh, a következő pont, amit uh, meg kell tárgyalnunk, a piaci stabilitási tartalékkal kapcsolatos. Több mint 200 uh, módosítót kaptunk azonnal meg is kezdeném az ügy tárgyalását. A jelentéstevőnek, Ivó Beletúrnak adom meg a szót. Kérem, hogy ismertesse az álláspontját a módosításokkal kapcsolatosan, és még mielőtt ezt megkezdenénk, Ivó elnézést, Affronte úr, kollégák! Grazie. Szeretnénk folytatni az ülést, köszönöm. Ivo, öné a szó, kérem mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a módosítókat, nagyon eh, alaposan tanulmányoztuk őket. Eh, tudom, hogy nincs sok időnk, már fél hat van, úgyhogy nem eh, fogok most mindegyikre kitérni, ezért elnézést kérek. A ellentmondásosabb és a legfontosabb témákra szeretnék majd koncentrálni, és hogyha valakinek még mondani valója van, akkor a vitában ezt kérem vesse fel. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nagyon nagy többség bontakozott ki a piaci stabilitási tartaléka kapcsolatosan. Ez az ITS jövője szempontjából nagyon fontos, a modalitások, a végrehajtás szempontjából is, és egy 2017-es indulási dátumot irányoz elő ez a javaslat. A 21-es év volt a bizottsági eredeti javaslat, vagy akár egy későbbi indítás, de ez kisebbségi támogatást kapott csak. Remélem, hogy meg fogjuk találni a megoldást az egyeztetések során a közeljövőben. Van egy másik aspektus, a backloading. Ez az egyik legfontosabb kérdés ebben az ügyben. Vannak olyan kollégák, akik szeretnék ezeket vagy késletetve megszüntetni, vagy pedig folyamatosan tolni magunk előtt, görgetni a legtöbb kolléga pedig szeretné ezeket a piaci stabilitási tartalékba áthelyezni közvetlenül. Erre nagyon sok módosító vonatkozik, hogy az MSR-be kerüljenek. Bizonyára egyetértünk, hogy kell arra megoldást találni, hogy ezek eh, a felhalmozódott, eh, be nem fizetett eh, kvóták valahogyan rendezésre kerüljenek. Ehhez szorosan kapcsolódik a ki nem allokált kvóták kérdése, amelyeket az időszak végéig lehetett volna szabadon allokálni, de ez nem történt meg. Például ezek az új belépőkre vonatkozó tartalékban szerepelnek, vagy azért nem allokálták őket, mert bizonyos vállalkozások megszüntették a tevékenységüket. Ez egy kérdés a bizottsághoz, mert nem minden frakció nyilvánított véleményt e kérdéskörben, ezen még tovább kell dolgoznunk. Ezért kérdezem a bizottságot ebben az ügyben, a saját javaslatában nem érinti közvetlenül ezt az ügyet, de talán van valamilyen elképzelése arról, hogy a ki nem adott kvótákat hogyan tudjuk a legmegfelelőbb módon felhasználni. Aztán a szénelszivárgás kihívása kerül sorra. Erről a témáról már volt szó, 2020-ig meg kell alkotni a vonatkozó garanciákat. Vannak olyan hangok, amelyek szerint egy világos jelzést kell adni a bizottságnak, az ECR, az ALD, az SND, az LPP, e az e FDD tette ki a javaslatokat, tehát a legtöbb frakció mellett van. A saját jelentésemben én arra tettem javaslatot, hogy ezt a kérdést ne csak a preambulumban kezeljük, hanem a rendelkező részben is, ez egy erőteljesebb jelzés a bizottság felé, illetve a tanács irányában is természetesen. Tudjuk, hogy holnap az itrebeli kollégák szavaznak majd a saját véleményükről. Az itrében három nagy frakció egy kompromisszumban állapodott meg a szénelszivárgással kapcsolatosan. Lehet, hogy ebből ihletet meríthetünk, és a holnapi eredmények alapján tovább dolgozhatunk ezen a kompromisszumon. Szerintem jó kompromisszumot alakított ki az ITRE. Azután a közvetett költségek kérdése is nagyon fontos, ami a vállalkozások számára jelentkezik, és hogy hogy lehet őket kártalanítani. A javaslat beszél a meglévő nemzeti kompenzációs mechanizmusokról, már ami a szénelszivárgást illeti. A kérdés, hogy európai szinten harmonizált mechanizmusra van-e szükség, többe, e, több módosított adott be az SND, az EPP, ami ebbe az irányba mutat. Mindannyian tudjuk, és a bizottság is megerősíti majd azt, hogy ez a bizottsági javaslatnak a hatáján már kívül esik, de ez nem jelenti azt, hogy mi megfeledkezhetünk erről a kérdésről. Ellenkezőleg én amellett vagyok, hogy még konkrétabban foglalkozzunk az ETS felülvizsgálat rendelkező részében ezzel a kérdéssel, és ebben a vitában is tárgyaljuk. Még valamit szeretnék mondani az innovációval kapcsolatosan, és az erre vonatkozó alapot illető javaslatok kapcsán. Sok kolléga felvetette ezt a kérdést, vagyis, hogy forrást kell teremteni az energiaintenzív iparágak számára, hogy a széndiokszid kibocsátás problémájára megoldást találjanak. Én azt a javaslatot tettem, hogy használjuk fel a 30 milliónyi felszabadításból származó bevételeket. Fiona 40 millióra tett javaslatot, mások nyitva hagynák azt, hogy honnan származik a forrás, persze az innovációs alapot gyarapítaná, és más kollégák az NR e 300-as eszközre hivatkoztak. Úgy látszik, hogy a szakbizottság egyértelműen támogatja egy ilyen innovációs alap létrehozását, de azért azt pontosítani kell, hogy ennek a forrásait honnan merítjük, és hogyan történik a finanszírozása. Azután a küszöbértékek kérdése is nagyon fontos. Az MSR határértékek, az úgynevezett visszatartási ráták. Bizonyos kollégák ezeket az eszközöket szeretnék megerősíteni, mások szeretnék ezeknek a szigorát enyhíteni. Grösztelt kolléga arra tett javaslatot, hogy a trigger mechanizmus strukturálisan változtassuk meg, korlátozva azon események számát, amikor ezt a mechanizmust el lehet indítani. Remélem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan is értékes információt oszt meg velünk, és iránymutatást ad számunkra. Az egyik legfontosabb, illetve az egyik utolsó kérdés a felülvizsgálati bekezdés. Összefoglalva erről annyit mondhatok el, elnök úr, hogy a szakbizottságban kibontakozóban van a konszenzus azzal kapcsolatosan, hogy minél hamarabb el kellene végezni ezt a felülvizsgálatot, ez is kényes kérdés volt. Ezekre a kérdésekre szerettem volna csak kitérni, és természetesen nagyon kíváncsian várom a kollégáimnak az észrevételeit és javaslatait. Köszönöm szépen! Most hallgassuk meg az árnyék előadókat. Grot. Köszönöm szépen, Ivo Belet. Köszönöm az előkészületeket, és azt is, hogy ilyen nyugodt légkörben dolgozhatunk ezen a dosszién. Láthattunk már másfajta légkört is, amikor a kibocsátás kereskelemről volt szó, de azt hiszem, hogy a backloading ez egy jó alapot szolgáltat. Árnyékjelentéstevőként az SND frakció árnyékjelentéstevőjeként 2017 az, amit támogatna a frakciónk. 2000 2017-2021 túl késő lenne, és így fennállna annak a veszélye, hogy a tanúsítványokkal a harmadik időszakban megint komoly problémáink jelentkeznek. Tehát a 2017 lenne a megfelelő év. A következő lényegi pont a tanúsítványokkal, a felhalmozott kvóták esetében az ITRE bizottsággal is meg kell vitatnunk azt, hogy a kompromisszum milyen legyen, meglátjuk majd ezt. Én azonban úgy gondolom, hogy jó lenne ezeket a kvótákat törölni, és nem szabadna visszavezetni őket a rendszerbe. Egy további súlypont a határértékekre vonatkozik. A bizottság ugye 400 milliót és 833 milliót javasol, ez lenne a határ. Én azt támogatom, hogy a javaslat jó, elnyék jelentéstevőként a backloading témájában mindig is ezt kértem. Azt említettem, hogy egy olyan rendszerre van szükségünk, amely nem statikus korábban statikus volt, a piaci stabilitási tartalékkal a kibocsátás kereskedelmi rendszer végre dinamikus lesz, pontosan erre van szükségünk, felfelé és lefelé egyfajta biztonsági szeleppel. A 400 milliót túl magasnak tartom. Úgy gondolom, hogy 300 millió kellene, hogy legyen a határ, ami pedig a kvóta emelését illeti. Módosítókat terjesztettem elő, hogyha a 12 százalék helyett, ha 20%-ra emelnénk a kvótát, erre vonatkozik ez. Ami pedig az x 1 egyet illeti, úgy gondolom, hogy mindig az utolsó évet kellene öm, referenciaként néznünk. A gazdaságban is láttuk a gazdasági válság kapcsán, és az ETS rendszer pontosan ezért jutott válságba, és nem tudott kellő gyorsasággal reagálni. Viszont, hogyha két évünk van, akkor a reagálási idő nem annyira hosszú, éppen ezért szerintem az egyben kellene megállapodnunk. Ami pedig a carbon leakage kapcsolatos vitát illeti, kezdettől fogva azt mondtam, hogy itt az ENVI bizottságban vagyunk, de úgy döntöttünk kezdetben, hogy a carbon leakage kapcsolatos listához nem nyúlunk, Tudom, hogy mások erről másképp vélekedtek, én nem nyúlnék ehhez a listához. Az MSR szerintem amúgy sem a megfelelő hely, és nem is ez a megfelelő időpont most ahhoz, hogy erről beszéljünk, hanem majd az ETS rendszer reformja kapcsán kellene ezt elővenni, de hogyha a kollégák ezt szükségesnek tartják a kompromisszum érdekében, hogy egy preambulum bekezdésben írjunk erről, akkor azt hiszem, hogy én vagyok az utolsó, aki ezt ellenezni fogja, de az ETS reformja kapcsán kellene ezt inkább elővennünk. Túlzás lenne most egy cikkbe építenünk. Egy preambulum bekezdés talán egy kellő kompromisszum lehet, de általánosságban véve rossz helynek tartom. Szerintem a Kármoli kicsről nem itt kellene beszélnünk. Ennyi lett volna a lényegi ezek lettek volna a lényegi pontok. Szerintem a megállapodás lehetséges, mert a frakciók itt a parlamentben jelezték, hogy szeretnének előre mozdulni. Igazából óriási akadályok már nincsenek az útban, úgyhogy pusztán az irány és a sebesség az, ami, amiben eltérünk egymástól. De hát Ivo Belet a kapitány, úgyhogy ő ezt az MSR hajót majd remélhetőleg át irányítja a parlamenten és hát a tanácsban is. Azt hiszem, hogy jól alakulhatnak a tárgyalások. Bizakodó vagyok ezért, hogy végeredményben az eredmény pozitív lesz. És itt is lesz az ideje egyébként, mert jövő decemberben Párizsba jön a világ a konferenciára, az konferenciára, és ezért jó lenne, hogyha a időszerűvé tennénk ezt a ezt a rendszert, az msz ről pedig pontosan ezt tesszük. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy persze az ETS-hez képest vannak alternatívák, persze vannak alternatívák, 28 különböző adórendszer az alternatíva. Ez az alternatíva. Semmi esetben nem mondhatjuk azt, hogy nincs alternatíva, 28 különböző adózási rendszer, lehet egy másik megoldás, vagy azt, hogy hagyjuk, hogy lebegjen tovább így ez a rendszer, de akkor a miniszterek, a pénzügyminiszterek nagyon kreatívá válnak, ez mindegyikükben közös vonás. Ha mi nem lépnénk, akkor ők olyan alakítanák ezt a rendszert, hogy nem tölteni már be a funkcióját. Itt van azonban ez a rendszer, amely mellett döntöttünk, és csak azt tanácsolhatom a tagállamoknak, hogy ne alkossanak meg még külön adókat. Egy szabályozási rendszer elegendő, ez az LTS, e mindig is azt mondtam, hogy ez egy közös belső piaci eszköz lesz, amit fel lehet majd használnunk, pusztán át kell dolgoznunk egy kicsit, de azt hiszem, hogy minden kollega, akivel itt beszéltem, akivel találkoztam, jelezte, hogy kész arra, hogy megtegye ezt a lépést. Köszönöm egyébként Ivo Beretnek ezt a kitűnő munkát. Thank you very much, and now for the... Köszönöm szépen. Az ECR nevében Dante úr. Chairman, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok, Bennett úr. Egyetlen, egyetlen nem volt könnyű feladata. Nagy kihívás lehetett ezeknek a módosítóknak a vizsgálata. Úgy gondolom, hogy jó irányban tartunk, és arra számítok, hogy sikerül majd közös nevezőre jutni a legfontosabb kérdésekben. Néhányat szeretnék kiemelni. Ami az indítási dátumot illeti, úgy gondolom, hogy az ECR-ben még ugye megoszlanak a nézőpontok, de úgy gondolom, hogy leginkább a 2017-es év mellett tesszük majd le a voksot, ami pedig az utolagos összehangolást illeti, mi szeretnénk, hogyha ezeket egy tartalékba helyeznék és nem megszüntetnék. A szénelszivárgás tekintetében pedig biztosítanunk kell, hogy előrehaladás történjen, ha problémát jelent a szén elszivárgás. Megvannak azok a triggerek, amelyekből kiderül, hogy milyen formát ölt az elszivárgás, és hogyan kell erre reagálni. Az, hogy ez preambulumban legyen, vagy cikkben, azt még majd el kell dönteni. Minden esetre mi szeretnénk, hogyha a dokumentum törzszövegében szerepelne. Nem szabad elfelejteni, hogy egy kicsit eh, szerencsétlen eh, helyzetet teremtett eh, az olajárak esése. Az előrejelzések szerint nem is nagyon fog emelkedni az olaja olajára a közeljövőben, és ezzel kapcsolatosan a kompromisszum megtalálásának lehetősége is kétséges. Tovább tudunk tehát most lépni, erről majd holnap döntünk, hogy az ITRE bizottságon belül kéz a kézben tudunk-e majd tovább masírozni. Minden esetre nagyon remélem, hogy ezt meg fogjuk tenni, képesek leszünk erre, hiszen az MSR nagy lehetőséget jelent, hogyha ez nem működik, még ha szomorúan hangzik is, ebben az esetben nem fog működni az ETS, és ez a világ egészére drámai hatással lesz. Úgyhogy ez óriási lehetőség, többet nem is akarok mondani, és nagyon remélem, hogy haladni tudunk. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Köszönöm szépen, Gebredi úr. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom elismételni azt, amit a kollégáim már elmondtak, de egyértelmű, hogy egy eléggé erőteljes közös álláspont formálódik a frakciók között itt a házban, úgyhogy elég optimista vagyok, és remélem, hogy erős parlamenti álláspontot tudunk kialakítani, különösen, ha meggondolom, hogy mi történik az ITRE bizottságban, holnap reggel lesz ott a szavazás, és úgy tűnik, hogy még az ITRE bizottság és megerősíti majd a bizottsági javaslatot a tekintetben, hogy ambiciózusabb legyen ez az álláspont. És kiegészítve ezt a tanácsbeli fejleményekkel, azt kell mondanom, hogy egyre nagyobb meggyőződésem, hogy az Európai Unió eltökélt, hogy megerősítse ezt a rendszert, vagy hogy egy kicsit, kicsit kiigazítsa ezt a rendszert, hogy így fogalmazzak. Legyünk őszinték magunkkal, ez nem egy túl nagy évű átalakítása a rendszernek, hiszen még a legambiciózusabb elképzelések elfogadása esetén is eh, az MSZR-rel kapcsolatosan eléggé szerény lesz ez a rendszer, és nem túl ambiciózus eh, a válaszadási idő sem, és viszonylag eh, szerény az a mérték, amilyen mértékben a kvóták a tartalékba kerülnének, vagy fordítva. Tehát nem ez az utolsó barkácsolás ezen a rendszeren, de meggyőződésem, hogy ez jó megoldás, és remélem, hogy rövid időn belül meg tudunk állapodni a tanácssal, és köszönöm. Thank you very much, and now Madame Killonen. Köszönöm szépen, Killonen asszony. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollégat. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák. Először is Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Biztos, hogy tudunk közös álláspontot találni, és meggyőződésem, hogy számunkra a nagy kérdés mindig is az volt, hogy az MSR indulási időpontja melyik év is legyen. Én nagyon is támogatom a 2017-es indulási időpontot, mégis úgy gondolom, hogyha gondoskodni akarunk arról, hogy a piaci tartalék az ETS tekintetében jól működjön, akkor minél korábbi indítási időpontra van szükség. Ami a kvótákat illeti, úgy meggyőződésem, hogy van erre intelligens megoldás, ami legalább részben megszünteti a bizonytalanságokat környezetvédelmi szempontból, és az ipar szempontjait is figyelembe veszi. Az utolsó percekben vagyunk, és most nem akarok papolni a politikával kapcsolatosan, de az biztos, hogy az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jól együttműködött a jelentéstevő, ezért hálásak vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bazik out. Also thank you to Ivo Belet for his, his... Köszönöm Ivo Beletnek is. Köszönöm Ivo Beletnek is a kitűnő munkáját. Három évvel ezelőtt élénk vitát folytattunk a backloading témájában. Lehet, hogy most már kialakult konszenzus, legalább abban a kérdésben, hogy tenni kell valamit. Fogalmazunk pozitívan, úgy tűnik, hogy a nagy többség látja, hogy a jelenlegi LTS rendszer nem megfelelően teljesít, és el kell távolodnunk a foszilis alapú gazdaságtól. Egyetértek Herbrandi kollégával abban a tekintetben, hogy amiről itt beszélünk, az egy olyan orvoslás, amelyre mindenképpen szükség van. Ezzel nem fogunk tudni persze mindent megoldani, és éppen ezért a bizottság is mindig azt mondta, hogy ez az első lépés, de ezt követően persze vitázni kell arról, hogy hogyan lehet behatóbban megreformálni az ETS-t. És ez nagyon fontos lesz majd. Örülök annak, hogy bizonyos konvergenciát az MSR témájában látok, de aztán arról is beszélnünk kell, hogy igazából hogyan fogjuk strukturálisan megerősíteni az ETS-t, és mit teszünk a reform során. Ez um, egy kulcsfontosságú vita lesz, remélhetőleg minél hamarabb ezt a kis karbantartást most megtehetjük, ezt a kis javító munkálatot, és aztán a 2,5 milliárdos kóta töbletet, kibocsátás egység töbletet eléri a rendszer, és aztán ezzel tudunk tovább dolgozni. A tartalékba vinni ezt, ez egy nagyon mérsékelt javaslat. Még mindig elég többletünk van ahhoz, hogy ezt figyelembe vegyük, még akkor is, hogyha 1,4-et törlünk. Azt hiszem, hogy ez egy szolid javaslat, de, de örvendetes. A carbon leakage-ről beszélni, ezt az ágazati lobby nyomja, mintha egy nagy félelme lenne, és már a tíz éve riogatnak ezzel. A bizottság 2012-ig nem is tanulmányozta a carbon leakage-et. Látható volt, hogy nem volt az éghajlatpolitika miatt szénát szivárgás. Az ágazat mindig egy adott témát erőltet, és eltúlozza azt de ennek tetejében még láthatjuk, hogy az októberi tanácsi következtetések még jobban megerősítik azt, hogy a carbon leakage is a tárgyalások részét képezi majd 2020 után, de úgy tűnik, hogy ez sem elegendő. Ez ugye a tipikus ipari lobby, ennél is többet és többet akarnak. Én csak óvainteném a kollégáimat attól, hogy ne menjünk vakon a lobby után, hiszen ők bármit is nyújtunk nekik, többet akarnak majd, és többet kérnek, úgyhogy erre ügyelnünk kell. Mert sohasem fogják elfogadni azt, amit felkínálunk, mindig azt fogják állítani, hogy nekik nem kell a szennyezésért fizetniük, holott egyetértünk abban, hogy el kell mozdulnunk egy olyan rendszer felé, amelyben a szennyező fizetelve érvényesül. Ezt mindig mondják a politikusok, de amikor konkrét javaslatokról van szó, akkor mintha eltűnne, ezt mindig érdekes megállapítani. Szeretnék kiemelni egy olyan témát, amelyet én is hangsúlyosan támogatok ebben a témában. Ha az ágazat a carbon leakage-t erőlteti, akkor azt hiszem, hogy az üzemanyagokkal kapcsolatos átállás hiányzik az EU-ban. Meg kell nézni, hogy milyen szénárakra van szükség, ha megnézzük, hogy most milyenek a gázárak. Ebből is látható, hogy 50 euró per tonna fölötti árakról beszélünk a széndiokszid esetében, még akkor is, hogyha megerősítjük a javaslatokat, odáig nem fogunk eljutni. Tehát az átállás hiányzik. Minden egyes szénerőmű megépítése 40-50 évre zsákutcába vezet, tehát igazából ez az igazi probléma, nem pedig a carbon leakage. Éppen ezért egy teljesítmény standardot is javasolnék, hogy a különböző energiatermelők teljesítményét mérjük. Ez egy további intézkedés lehetne, amely kiegészíteni az RTS-t, e és hozzásegítene bennünket abban, hogy elinduljunk a jó úton. Érdeklődve várom tehát ezt a vitát Ivóval és az árnyékjelentéstevőkkel is, de megint csak azt mondanám, hogy ez, a, ez az átállás, az üzemanyagok terén az átállás, az energiahordozók terén az átállás legalább ekkor hangsúlyt kellene, hogy kapjon. Thank you, and now for the FDD, Eleonora Evi. Köszönöm szépen. Hallgassuk meg a következő felszólalót. Thank you, ringrazio. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a végzett munkáért, és remélhetőleg közelítenek majd álláspontjaink egymáshoz. Nos, most úgy gondoljuk, hogy a gazdaság átalakulását még egyelőre nem föltétlenül abba az irányba mutat, hogy csökkentjük a kibocsátásokat. Úgy gondoljuk, hogy az egyértelmű korlátok miatt, amelyek a kibocsátási egységek cseréjére vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk a különböző technológiai újításoknak. Nagyon nehéz a piac stabilitását biztosítani ezek hiányában. Nemzetközi szinteken is több platformon hallottuk már ezt. Kína, India, Brazília, amelyek nem olyan technológiákat használnak, amelyek csökkentik a CO2 kibocsátást, szintén befolyásolják a nemzetközi szintű kibocsátási egység kereskedelmet. Nagyon fontos, hogy egy harmadik időszakba lépjünk, és más eszközöket is találjunk, amelyek a, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkoznak. 2020-ig a jelenlegi rendszert alkalmazzuk, azonban garantálni kellene a piacon azokat a kedvező feltételeket, amelyek jobb technológiák alkalmazását teszik lehetővé. Ami a kótákat illeti és a tartalékot, el kellene kerülni ezt a backloadingot, hogy aztán a harmadik időszakban, a harmadik periódusban ugyanúgy visszaessenek az árak, mint ahogy ezt már tapasztaltuk. Úgy tűnik tehát nekünk, hogy transzverzális megoldásra lenne szükség. Egyrészt a kvóták értékesítése, másrészt a tartalék vonatkozásában hogy a megfelelő technológiák bevezetését biztosíthassuk. A beruházásokat azon üzemek számára kellene biztosítani, és cégek számára, amelyek nem a kihelyezést favorizálják. Olyan projektokat, projekteket kellene finanszírozni, amelyek a kibocsátások szempontjából többletértéket képviselnek remélhetőleg megállapodás születik a finanszírozás és a tartalék kérdésében, illetve a piaci feltételek biztosítása területén. Hiszen a cél a CO2 kibocsátások megfelelő szinten tartása a végcélok elérése érdekében. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Péter Léze következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Ivo Beletnek is. Nem volt könnyű ez a feladat, amelyet magára vállalt, de jónak tartom, ahogyan ezt végzi. Én is egyetértek, noha még eltérnek az álláspontok, azért némi konvergencia is megfigyelhető. Ezt a holnap itrében szavazásra bocsátandó módosítók alapján is elmondhatjuk. Egy jelentős kérdés az, hogy mi teszünk azokkal a kvótákkal, amelyeket a backloadinggal kivettünk, és 2019-ben visszakerülnek. Igazat adok Árias Kányérte biztosnak, aki azt mondja, hogy nem jó, ha bevezetünk most egy eszközt, amelyel stabilizálni kívánjuk az árat, de aztán 2019-ben és 20-ban majd jönnek megint tanúsítványok, és akkor az árakat ez lejjebb viszi, ez csak zavart kelt, és kielezi a helyzetet, ami már amúgy is problémás. Vannak tagállamok, amelyek nemzeti intézkedéseket hoztak meg, Németországban megint valami hajmeresztő dolgot próbálnak ki gondolni, de hát nemzeti, problémák, nemzeti megoldások által ez nem tisztázható, ez a helyzet. Ugyanakkor mindkét esetben arról van szó, hogy a kvóták a backloading által a tartalékba kerülnek, és pontosan ezt javasolta Ivo Belet is. Az egyetlen különbség az, hogy a néppárt és az LCR e a kvóták egy részét az innovációs alaphoz szeretnék felhasználni. Ebben kellene megállapodnunk, hogy tényleg akarjuk ezt az alapot, erre szükség van. Lehet vitázni arról, hogy hogyan alakítsuk ki, de azért ezt el kell ismernünk, valóban szükség van technológiai áttörésre ahhoz, hogy környezetbarátabb legyen a termelés, és ebben támogatnunk kell az ágazatot. Ez lehet tehát egy valós kompromisszum. Ami pedig az indulás időpontját illeti, a néppárton belül ezt még meg kell vitatni. Végleges álláspont még nem alakult ki. Én személy szerint 2017 mellett vagyok. Egy e-mailt is kaptam. Lehet, hogy ez nem tetszene mindenkinek, de a kancellári hivatalból kaptam ezt, és a, miniszt- a kancellárasszony szerint is 2017 lenne a fontos, a jó időpont. Hogyha jónak találjuk ezt az eszközt, akkor mindenképpen gyorsan be kellene vezetnünk. És így nemzeti intézkedéseket, amelyek torzítják a belső piacot, elkerülhetünk, elkerülhetjük ezeket. Utolsó észrevételem, határozottan támogatom azt, hogy most nyilatkozzunk egyértelműen a carbon leakage-ről, mert ez a tervezés biztonságát segíti elő az ágazatban. Hálás vagyok azért, amiért Matthias Gróta most először kompromisszumkészséget tanúsított, de azt is leszögezem, hogy a néppárt nem lenne elégedett egy preambulum bekezdéssel, főleg ha a plenáris elé terjesztjük. Ott bizony egy cikkre van szükségünk, amely az ágazat számára egyértelműen jelzi, hogy 2020 után is lesz egy carbon leakage lista. Hogy miért? Úgy gondolom, hogy ez kellene, hogy motiváljon bennünket. A kibocsátás kereskedelmi rendszer által innovatív vállalatokat, amelyek alacsony szénkibocsátású technológiákba investálnak, szeretnénk ezeket jutalmazni, akik pedig nem teszik ezt, azokat büntetnünk kell, tennünk kell valamit annak érdekében, hogy az árak emelkedjenek, de akik a legújabb standardokhoz tartják magukat, azok azok, amelyek beruházásokat eszközöltek, és éppen ezért szeretnénk önket kímélni a terhektől. Ezért a néppárt 2020-ig jóváhagyta ezt a Carbon Leakage listát. Fontosnak tartom, hogy egyértelmű jelzést küldjünk a 2020 utáni időszakra nézve. Köszönöm. Thank you, and now, Madame. Köszönöm szépen. Vérsznicka asszony következik. Visnyeszka a nevem, elnök úr. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ami a módosítókat illeti, a legtöbb módosító szerzője szeretne hatást gyakorolni a kvoták árára, minél korábbi időszakban, vagy pedig más megoldásokkal, például a visszavont kvóták elkülönítésével. Az LTS e rendszerben ezek meglehetősen újító jellegű megoldások. Ezek közül némelyik az Európai Unió háztartásai szempontjából és a kamatok szempontjából semlegesek. Jelen pillanatban arról beszélünk, hogy gazdasági és elsősorban ipari fellendülésre van szükség. Az új Juncker beruházási csomag erre is, péld, is jó példa erre. 2012-ben is volt már a bizottságnak arra terve, hogy megfordítsa a, az előnytelen folyamatokat. Ezt a tervet a tanács elfogadta, de a gyakorlati végrehajtás egyelőre nem működik. Egy évvel ezelőtt ugyanebben a témában egy közleményben a bizottság megállapította, hogy az ipari kibocsátás 13%-kal csökkent, vagyis a trend az előrejelzésnek éppen az ellenkezője. De persze ez nem az egyetlen, vagy nem is a legfontosabb tényező a versenyképesség szempontjából, de az ETS-re vonatkozó javaslatok valós hatással lehetnek az energia árak versenyképességi tényezőként való megtartásában. Úgy gondolom, hogy a javaslat egészét ezért el kell vetni, de hogyha ki akarjuk igazítani, akkor ennek egy nagyobb mérvű ETS reform keretében kell történnie. Meg kell vizsgálni a szénelcévágással jellemzett ágazatok helyzetét. Bizonyos tagállamokban az egyes megoldások óriási beruházást igényelnének, Köszönöm szépen. Thank you, Madame Grosztete. Madame Grosztete asszony. President. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak, Belet kollégának, mert jelentős munkát végzett egy ilyen kényes témában, ami olyan összetett, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok időt fektetett vele, úgyhogy mindannyian csak gratulálni tudunk ehhez a munkához. Még akkor is, hogyha én magam személy szerint néha kicsit más álláspontot képviselnék. Emlékeztetnék azért arra, hogy a tartalékot nem tekinthetjük következmény nélkül bizonyos érintett iparágak vonatkozásában. A kollégák igen azt mondták, hogy hát az iparágak szennyeznek, fizessenek. Én azonban nem csak szennyezőnek tekintem őket, hanem például munkahelyek teremtőinek, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezt azért ne felejtsük el. A 2021-2017 vonatkozásában, hát nem tudom, ami az ingyenes kvótákat illeti, ezek ugye az évek során csökkennek lineáris módon, illetve korrekciós tényezőknek köszönhetően, és ez csak egy bizonyos részére vonatkozik az üzemeiknek, és például van olyan terület is, mint például a fémipar, ami rendkívüli módon érintett ebben, és ez angat, aggaszt engem. Ugye minimális vagy maximális küszöbértékekről van szó, amiket fel kellene emelni, hogy a piacnak jobban megfeleljenek, legalábbis ami a gazdasági résztvevőket érinti, ez nagyobb stabilitást biztosítana a tartaléknak. Végül pedig, ami engem illet ez a harmadik gondolat, nagyobb rugalmasságot ö, támogatnék a tartalék vonatkozásában, hogy figyelembe vehesse a különböző gazdasági mutációkat, és azt gondolom, hogy minél előbb vizsgáljuk felül a működését, ahhoz képest, amit a bizottság javasolt, inkább 2024-ben, ne 26-ban, ez sokat segítene. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Balcó úr parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. A jelentésből látszik, hogy az előadó látja, hogy milyen keskeny mesdjén kell haladni, hiszen a ETS reform fő célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése és ösztönzés környezetvédelmi beruházásokra. Ugyanakkor azt is írja, idézem, az ipar számára bizonyossággal kell szolgálni arra vonatkozóan, hogy 2020 után is védettséget élvez majd a kibocsátás áthelyezésére a carbon leakage szemben. És ehhez hozzárak egy feltételt a 3B preambulumban, azt mondja, hogy a leghatékonyabb létesítmények esetében ne kelljen indokolatlan költségeket viselniük, mert ez kibocsátás átjelzéshez vezethet. Tehát ezt úgy köti meg, hogy csak a leghatékonyabb létesítmények esetében. Van olyan módosító indítvány, amiben minden megkötés nélkül azt mondja, hogy ezeknek a nagy energiaigényű iparágaknál 2020 után is 100%-ban ingyenes kibocsátás legyen. Tehát ez talán a másik véglet, hogy egy nagy energiaigényű iparág karbatett kézzel ül, nekem semmit nem kell csinálnom, fogadják el ezt a helyzetet. Én hagyhozzak egy példát, mondjuk az acélipar, mert azért lehet itt beszélni arról, hogy az ipari lobby, és nyilván van ilyen, de azért egy acélüzem mondjuk tízezer munkahelyet is jelent. És ott van, amikor az adott technológián belül azok a beruházások már megszülettek, amelyek a hatékonyságot javították, de a leghatékonyabb, ahogy a előadó használja, az egy alapvetően új technológia lenne. Azt nem tudja megtenni. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy ezt a feltételt nem úgy kéne megfogalmazni a leghatékonyabb, sem azt, hogy minden feltétel nélkül, sajnos független képviselőként nincs módom kompromisszumos javaslatot formálisan tenni, de én úgy ítélem meg, az lenne méltányos, az a szöveg szerepelne, hogy az elvárható hatékonyság javítási intézkedéseket megtett létesítmények esetében 2020 után is biztosítanánk ezt a feltételt, és a kibocsátás áthelyezés miatt a működés megszűnésének a, a megakadályozását. Tehát én itt látok egy kompromisszumot, hogy igen, tegye meg a tőle terhetőt a elvárható hatékonysági intézkedéseket, de ha ezt a paragrafusban ahhoz kötjük, hogy leghatékonyabb, akkor annak lehet, hogy csak nagyon kevesen felelnek meg. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now, Madame Gardini. Grazie, Presidente. Grazie, asszony, köszönöm elnök úr a szót. Nos, én is mint mindannyian. Gratulálok Ivo Belet munkájához, mert biztos nagyon nehéz és összetett témáról van szó, és hát elég nehezen tudunk eredményeket elérni, de azt gondolom, hogy azért az a feladatunk, mint parlamentnek, hogy bizonyos dolgokat ne tekintsünk alkutárgyának. Nos, olyan terület ez, ami rendkívül összetett. Amikor az LTS-ről beszélünk, egy olyan eszközről beszélünk, ami nem jól működik, és hát ideglenes megoldásokat keresünk, de hát jobb, ha minél rövidebb időre szorítkozunk ebben az esetben, Nyilván vannak más területek is, amelyek befolyásolják az LTS-t különböző okoknál fogva, és ez az oka, hogy az LTS nem működik rendesen. Mert igaz, hogyha mit tudom én, 7 dollár vagy euró az ár tonnánként a CO2, hát vannak más ágazatok is, ahol látni kell, hogy mennyibe kerül a környezetvédelmi politika, a CO2 ö, csökkentése, és ott sokkal magasabb árakat találunk. Tehát ezt mélyebben meg kell vizsgálni. Én most pont ezt teszem, és hogyha majd eljutok a végére, akkor mindenki a kollégák közül bevonok ebbe. Nos, nyilván érdekelni kell minket, érdekeljen kell, kell, hogy érdekeljen minket mindaz a másik terület is, hogy mi a helyzet az energia árakkal és az árak növekedésével. De nem csak Európában, itt a globalizált világban úgy gondolom, hogy az energia árak terén mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkenjenek nem arra kell gondolnunk, hogy mennyit emelünk még rajtuk. Ha az energiaköltséget alábecsüljük, akkor szeretnék egy Oxfordi tanulmányból idézni, ahol is a karbon szivárgás oka az energia ára, második helyen, harmadik helyen viszont a versenyképesség elvesztése. Harmadik helyen, nem második helyen. Egy dolgot még hadd mondjak. A karbon szivárgás, a 2020 utáni időszak szerintem egy dolog, és ehhez konvergencia kell, de szerintem az energia ár megint csak egy olyan dolog, amit kontextusban kell megvizsgálni. Mert ahogy önök is tudják, a kompenzálás az indirekt költségek vonatkozásában önkéntes. Úgyhogy szerintem, de nem csak szerintem, mert az Antitrust Nationale, ez az olasz szövetség is ezt a véleményt képviseli, hogy központi szinten, európai szinten rendezzük az árakat, és aztán a kompenzációt megoldják meg a nemzetek. Ez itt az Európai Unión belül is úgy felbillenti az egyensúlyt, ami nem mehet így tovább. És ez teljesen torzul a helyzetet teremt, úgy, ha mi döntünk a költségek és az árak vonatkozásában, akkor harmonizálni kell a kompenzáció terén is, európai szinten. Mert ha nem, akkor egy úgynevezett helyi szivárgást idézünk elő, és ezt nem hiszem, hogy jelen pillanatban az állampolgárok el tudnánk viselni még egy csomó mindenen túl. Aztán egy másik dolog még, nem akarom nagyon húzni az időt, tökéletesen egyetértek egy csomó mindennel, amit François Grostet mondott. Úgy gondolom, hogy tehát a karbon szivárgást és a kompenzációkat mindenképpen meg kell vizsgálni, hogyha közös úton akarunk elindulni, mert ha nem, akkor kitör a háború. Köszönöm szépen, Fjellner úr. Briefly, I think that Köszönöm szépen, egyetértünk, és a legfontosabb dolog, hogy előreláthatóságot és stabilitást teremtsünk az ipar számára, sokan elmondták, de ezzel kapcsolatosan két ponton merül fel probléma. És ezt el kell fogadni következményként. Az első dolog a dátum hogyha előreláthatóságot és stabilitást szeretnénk, és utána azt mondjuk, hogy 2017 jó volna, miközben tudjuk, hogy 2020-at tervezett be mindenki. Erre egyébként a bizottság is rámutatott, hogy ez nagy kihívás lehet. Persze beszéltünk a politikai realitásokról, stb., de őszintén, hogyha ebből a szempontból nézzük a dolgot, akkor tudjuk, hogy mik voltak a tervek, 2020-ból indultunk ki, és most megpróbálunk visszaaraszolni. Én azt gondolom, hogy ez nem jó megoldás és ugyanez vonatkozik a backloading megszüntetésére. Pontosan értem, hogy ebben a teremben volt egy óriási vita a backloadinggal kapcsolatosan, és azt mondtuk, hogy ez nem egy tartalékképzés, nem, ez soha nem fog megtörténni, ez egy egyszeri dolog. harcoltunk a szavakról, és most pedig telik az idő, és kezdjük elfogadni a gondolatot. Persze mindig a stabilitásról és az előreláthatóságról beszélünk, vagy a kiszámíthatóságról, és ezek szerint nem vagyunk megbízható jogszabályalkotók e tekintetben. E, szerintem tartanunk kell a szavunkat. Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy ezt valamiféle jelzésként használjuk ki a következő időszakra nézve, vagyis, hogy említsük meg a közvetett költségeket, az allokációkat, stb hogy legalább eh, lehessen látni, hogy a parlament merre felé halad az álláspontjában, és ez is eh, biztonságot ad, vagy stabilitást azon gazdasági szereplők számára, akik a következő időszakban gondolkodnak. Köszönöm, Ivo, hogy ilyen elismerően nyilatkoztál a kutatással kapcsolatosan. Persze az innováció kulcsfontosságú, és talán a pénznek egy része az innovációra kellene, hogy forduljon. Köszönöm szépen. És még mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, a jelentéstevő is szót kért. Tessék röviden. Uh, thanks, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem az elhangzottakra szeretnék reagálni, csak volna egy további kérdésem a bizottsághoz. Az előző ülésen is azt éreztem, hogy a hatástanulmányokkal kapcsolatosan van valamiféle félreértés. Van az MSR-rel kapcsolatosan már hatástanulmány? Erről kérném, hogy a bizottság beszéljen, illetve egy esetleges korábbi indítással kapcsolatosan van-e hatástanulmány, ha igen, akkor milyennek az eredménye? Erre kérem a bizottság válaszát. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most Peterszki úrnak adom meg a szót, Peterszki asszonynak a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is Először is szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett ebben a témakörben. Azzal kezdeném, még egyszer elmondanám, hogy a piaci stabilitási tartalék gyors elfogadása a bizottság számára fontos politikai prioritás. Ezért örültem, hogy a parlamenti képviselőket és meghallgathattam, és azt hallom, hogy az MSR támogatják, és el tudják fogadni a mi, mi hamarabbi elfogadás gondolatát is. Sok kérdés merült fel, amelyeket egyébként korábban is tárgyaltunk, és több kérdést is feltettek a vitában a bizottságnak. Talán először ki kellene térnem arra, hogy az utólagos összehangolásból a kvóták közvetlenül az MSL-be kerülnének. Kanyette biztos már beszélt arról, hogy nyitott az álláspontja ebben a kérdésben, hogyha a tanács és a parlament megállapodásra jut a e tekintetben. Az MSR olyas ami, amire számítanak a piaci szakértők, illetve szereplők arra nézve, hogy ez majd a volatilitást csökkenti. Ez talán az egyik legkritikusabb elem a volatilitás elkerülésében, tehát fontosan a backloadinggal kapcsolatos megoldás a legfontosabb ebben. Hogyha ezeket a kvótákat egyenesen az MSR-be helyezzük át, ez megerősítheti az MSR-nek a hatékonyságát, illetve azokat az ösztönzőket is alátámaszthatja, amelyek az EU ETS-ben kerültek beépítésre re. Ami az indítási dátumot illeti, itt most visszatérnék a korábban kifejtett álláspontra, amit a biztos mondott el, vagyis hogy nyitott ebben a kérdésben, hogyha korábban lép életbe az MSR, ennek az lesz az eredménye, hogy jelentősen javul az előreláthatóság, a kiszámíthatóság a vállalkozások számára, és ez is kiderült már a vitából. És most az első vagy a második kérdéshez érkeztem, amelyet a jelentéstevő intézett a bizottsághoz a hatástanulmányokkal kapcsolatosan. Igen, megerősítem, hogy szokásunk szerint elvégeztünk ezzel kapcsolatosan is egy hatástanulmányt, hogyha a hatástanulmányt elolvassák, akkor azt is látják, hogy értékeltük azt a forgatókönyvet, hogy a harmadik kereskedelmi szakaszban, kereskedési szakaszban jóval 2020 előtt indítjuk el az MSR-t. Ezen elemzés tekintetében talán még azt is el kell mondanom, hogy a hatástanulmány rámutatott, hogy az MSR létrehozása már a harmadik szakaszban előnyökkel szolgálna, arra nézve, hogy megerősítsük és hatékonyabbá tegyük a kibocsátási piacot. De természetesen a hatástanulmány hozzáférhető az interneten, és hogyha valakinek tisztázásra van szüksége az elemzéssel kapcsolatosan, akkor állunk rendelkezésre. Ezzel el is érkeztem a harmadik pontomhoz, a határértékek kérdéséhez. Nem akarok sok újdonságról beszámolni az előző ülésekhez képest. Még egyszer csak azt tudom mondani, uh, a szabályokat, a határértékeket nagyon gondosan kalibráltuk, amikor a javaslatot összeállítottuk, és még egyszer hangsúlyozni két nagyon fontos aspektust e tekintetben. Először is azt, hogy ezeket nagyon körültekintően alakítottuk ki. Ha elolvassák a javaslatot, azt is látják, hogy a fölös likviditás átkerülne az MSR-be relatív kis mennyiségben több év során. Ebből alakult ki 835 milliós határérték. A felülvizsgálat, ami értelmezésem szerint olyas valami, ami eh, terítéken van, és tovább szeretnék ezt vinni. Ez alapján szeretnénk felmérni, hogy az MSR hogyan teljesített az elmúlt időszakban, és a releváns paramétereket hogyan teljesítette, és hogyha szükség van rá, akkor természetesen újra kalibráljuk a rendszert, amilyen mértékben szükséges. De a paraméterekkel kapcsolatosan fontos megérteni, hogy eh, úgy látom, ez a bizottság eh, szeretne egy korábbi felülvizsgálatot. Szerintem ez pragmatikus megoldása ennek a kérdésnek. Két további kérdés, aztán eh, én is abba hagyom, elnök úr. Az egyik egy kérdéshez kapcsolódik, amit a bizottság kapott, az a nem allokált kvótákkal kapcsolatosan. A jogszabályban ezek az alokáratlan kvóták aukcióra kerülnek a kereskedési időszak végén. Ezt mondja ki az ETS irányelv. Azok a kvóták, amelyek fennmaradnak, átkerülnek a tartalékba, és ezeket is a kereskedési időszak végén bocsátják aukcióra. Ami ezt a javaslatot illeti, amiről ma tárgyalunk, felhívnám a figyelmüket, hogy a javaslat tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek enyhítik az aukciós kínálatot a kereskedési időszakok között olyan esetekben, amikor erőteljes változásokhoz vezetnének ezek a túlkínálati problémák. A bizottság tehát gondosan elvégezte a hatástanulmányt, és átmeneti intézkedéseket is elhelyeztünk e tekintetben a javaslatban. De azt is érteniük kell, hogy a kereskedési időszak elején járunk még csak, túl korai volna most még azt meghatározni, hogy milyen összegről beszélünk. Ezzel elérkeztem az utolsó észrevételemhez, elnök úr. Ez a szénelszivárgás jelensége, erről nagyon sok szó esett, illetve a közvetett költségek. Először is az, a közvetett költségekkel kapcsolatosan a jelenlegi szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy állami támogatást hagyjanak jóvá, amikor bizonyítható a közvetett költséghatás. Sok tagállam ezt meg is teszi, abból a bevételből, amelyet a kóták aukciójából szereznek. Ez egy nagyon érdekes téma, ezt érdekes megegyezni a mai vita összefüggésében is, de e tekintetben csak annyit szeretnék elmondani, hogy erről a kérdésről további elemzés zajlik majd a jövőben a felülvizsgálat során, az EU ETS felülvizsgálata során, hiszen ezt is eh, elemezni fogjuk, és erre vonatkozólag is javaslatokat fogunk tenni. A szénelszivárgás kérdésére gondolok. Az is említése került a vitában, hogy az Európai Tanács eh, meglehetősen részletekbe bocsátkozott, eh, már ami a szénszivárgásra vonatkozó szabályokat illeti az októberi következtetésekben, és önöket biztosítanám arról, hogy a bizottság ezt nagyon komolyan veszi. Már elkezdtük a háttérelemzést a jövőbeli javaslatra vonatkozólag. Az is nagyon érdekes volna, hogy a valós adatok alapján milyen eredmények születnek, és az is nagyon fontos, hogy az érdekeltekkel való konzultációt is megkezdtük a szén átszivárgással kapcsolatosan, illetve az EU ETS teljes felülvizsgálatával kapcsolatosan is. Elismételném, emlékeztetnék arra, hogy a szénelszivárgási szabályok és a díj allokációk az évtized végéig jogi garanciával alátámasztottak. Ezek nagyon fontosak a stabilitás és a kiszámíthatóság szempontjából az iparák számára, a vonatkozó jogszabályt már elfogadták, amely alapján az évtized végéig lehetőség van az iparágak számára az allokációra. Sokan hangsúlyozták, hogy milyen fontos a javaslat minél hamarabbi elfogadása, én ezzel egyetértek. Még egyszer el kell mondanom, hogy a javaslat elfogadása után, ahogy Anna biztosan ezt megerősítette, azonnal tovább lépünk, és javaslatot teszünk majd az EU ETS felül vizsgálatára a 2020-2030-as időszakra nézve. Köszönöm szépen. Thank you very much. And then for closing the discussion, I give the floor for the last time. Köszönöm, és hogy lezárjuk a vitát. Végezetül megadom a szót az előadónak, Ivo Beretnek. I will do that in, uh, within five minutes. Öt percben foglalom össze az elhangzottakat. Először is ugye széleskörű támogatása az MSZR-nek, ahogyan azt Matthias Gróta is megmondta, el kell kerüljünk azt, hogy egy a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezzen, a nemzeti tagoltság, úgyhogy széles körben támogatást kap az MV bizottság részéről az MSR. A kibocsátás áthelyezés, úgy gondolom elmondhatjuk, hogy nem mindenki, de a nagy többség támogatja azt, hogy egyértelmű jelzést fogalmazzunk meg ebben a jelentésben, hogy preambulum bekezdésben vagy cikkben helyezzük ezt el, ezt még meg kell vitatni, de be kell illeszteni a szövegbe, és azt hiszem ezt is messzemenőleg támogatják. Az a célunk, hogy támogassuk azon vállalkozásokat, amelyek új technológiákba ruháznak be, és az indirekt költségeket is kezelnünk kell. Az indulás időpontja azt hiszem, hogy 2021 előtt valamikor kell ezt az időpontot meghatároznunk. Hát meglátjuk majd, hogy mikor lesz. A backloading kapcsán pedig, ahogyan Péter Líze elmondta, két kompromisszum van most előttünk. Az ITRE bizottság holnap reggel fog szavazni, és mint kettő azt kéri, hogy ezen kibocsátás egységek az mszr be kerüljenek. Úgyhogy azt hiszem ebben a tekintetben már megállapodás született, de persze a részletkérdésekről nem. Ahogyan Péter Líze és Krisztof Jelner is elmondta, innovációs alap egy jó javaslat, szerintem is az, segíthet bennünket, hogy kompromisszumot találjunk, úgyhogy több előnye is van. Végezetül pedig François Grosztet említette egyfelől a küszöbértékeket, és ha megengedi, akkor ugye a francia javaslat az alternatív javaslat az egyik, a másik pedig a bizottság gyorsabb felülvizsgálata, tehát gyorsabban felülvizsgál, felülvizsgálnánk a helyzetet, hogy megnéznénk, mennyire működik a rendszer, és ha a működés nem optimális, akkor javítanunk kell rajta. A bizottság tehát úgy tűnik, hogy a gyorsabb ellenőrzés mellett voksol. Úgyhogy ennyi lenne. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much for the timetable. I have to remember. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy holnap az ITRE-ben szavaznak a véleményről. Nálunk 23-án vagy 24-én februárban, és döntenünk kell, hogy mikor szavazunk a plenárison. Tekintettel az idő előre haladott voltára, illetve a vitára ebben a témában. Napirendünk 14. pontjáról már nincs időnk eszmecserét folytatni. Nagyon fontos az erdészeti stratégiája az Európai Uniónak, úgyhogy január 27-én fogjuk ezt megvitatni, harmincig meghosszabbítjuk a lakori ülést 30 perccel. A módosító indítványok beadási határideje január 28-a déli 12 óra ebben a témában. Akkor ezzel lezárom a ülést. Köszönöm a képviselőknek az igen intenzív, aktív mai részvételt a munkában. Köszönöm szépen a viszontlátásra!